Nos, jól van. Kedves miniszter úr, nagy boldogság számunkra, hogy itt fogadhatjuk Önt ezen az első hivatalos találkozón a közlekedési szakbizottságban. Nagy örömmel fogadjuk Önt a belga elnökség kezdetén vendégül látjuk Önt, és nagy reményeket fűzünk a belga elnökséghez. Nagy örömmel fogjuk hallgatni az Ön szavait, és most át is adom Önnek a szót. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, jelentéstevő úr, képviselő urak, hölgyek és urak, Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani önöknek, hogy meghívtak ö, ö, ide ma engem, hogy elmondhassam, hogy milyen prioritásokat tervez a belga elnökség közlekedés és mobilitás területén. Nagyon konstruktív együttműködésre számítunk a Transcom, a tanács és a szakbizottság között támogatást is szeretnénk magunk mögött tudni a kezdeményezéseinkhez. Ez színek vanon feltétele az, hogy annak, hogy az Európai Unión belül előbbre tudjunk lépni a mobilitás kérdésében. Ez elkerülhetetlen. Bilaterális kapcsolatfelvételre már sor került európai kollégáimmal, a bizottsággal, a tanács titkárságával, és a Transcom néhány tagjával is. Ezek a kétoldalú megbeszélések juttattak arra a belátásra bennünket, hogy nagyra törő a mi programunk, és azok a prioritások, melyeket kitűztünk, ugyanakkor megvalósíthatók, realisták, hat prioritásra építjük a programunkat, és egy néhány eseményre ezek szorosan kapcsolódnak az, az aktuális ügyek nyomon követésével szorosan összekapcsolódnak, és a bizottság, az Európai Bizottság munkájához is kapcsolódnak. Az európai intézmények már 2010-ben kompromisszumos eredményre jutnak, jutottak a fontos kérdésekben, például a tengerészi dokumentumok elektronikus feldolgozásában, az áruszállítás, a vasúti közlekedésben, a, az légi incidensek és balesetek kezelése, a 321 2004-es felülvizsgálatában a videófelügyelet és ellenőrzés kérdésében, és a vízi utakon utazók jogainak kérdésében. A biztonságra és a biztonságosságra kell helyezni a hangsúlyt minden közlekedési módban. Az innovációt is ki kell aknázni a lehető legtöbb módon, kulcs koncepcióról, kulcsfogalmakról van szó a belga program szempontjából a mobilitás címszó alatt. A fehér könyv a közlekedés jövőjéről elkészült, elkészül, ebben minden lényeges elem szerepelni fog annak érdekében, hogy a közlekedés területén megfelelő szabályozást tudjunk elfogadni Belgium konstruktívan áll hozzá, hogy ez a fehér könyv ennek a megfogalmazása, elkészítése beinduljon, és sikerrel véghez is vitára kerüljön. Egy első eszmecserét tervezünk az októberi tanácsülésen, annak érdekében, hogy el lehessen fogadni decemberben a fehér könyv szövegét. Tehát az első tanácsülés foglalkozik majd vele októberben és decemberben elfogadjuk. A, a költségek külső és belső kezelése, internalizálása és externalizálása egy következő téma. Foglalkoznunk kell az eurómatrica irányelv felülvizsgálatáról. A fehér könyv ezen túlmenően támogatja a TENTE e programok kifejlesztését, TENTE e programok, ahogy ez már felmerült a szaragószai ezzel a kérdéssel foglalkozó konferencián is. Lehetővé válik egy integrált transeurópai közlekedési rendszer kiépítése egyértelmű prioritásokkal. Az első vasúti csomag felülvizsgálata a következő pont. Erről a kérdésről vitát folytatunk majd mindenképpen belga elnökség alatt. Nagy jelentőséget tulajdonítunk ezen kívül még a közlekedés biztonság kérdésének. A bizottságtól reméljük hamarosan megkapjuk a közlekedés biztonságról a negyedik dokumentumot, következtetéseket szándékozunk elkészíteni a kvantitatív célok megjelentetésével ebben a cselekvési tervben. Ezek alkalmasak leginkább arra, hogy az eredményeket felmérjük, és hogy objektíven összehasonlítsuk a különböző tagállamok helyzetét benchmarkingon keresztül a legjobb gyakorlatok, a bevált gyakorlatoknak is nagy figyelmet fogunk szentelni, és itt tudunk egymástól a lehető legtöbbet átvenni, tanulni. Októberben a bizottsággal és az Európai Parlamenttel egy közlekedésbiztonsági európai napot fog szervezni a belső piacon belül a mobili, növekvő mobilitás és a ehhez kapcsolódó szolgáltatások elkerülhetetlené tették azt, hogy, font, hogy jobban működjön, illetve működjön az elektronikus információcsere a közlekedési szabálysértésekkel kapcsolatban fenntartható, tartós mobilitásra van szükség, ezért meg kell erősíteni, sőt ki kell fejleszteni más közlekedési és szállítási módokat is a közútin kívül. Ez különösen igaz a tengeri ö, szállításra, közlekedésre és a rövidtávú közlekedésre, szállításra. Ehhez is már megfelelő kapacitások, elég jó mértékű kapacitások állnak rendelkezésre. Integrált megközelítésre törekszünk, és nem az egyéni szállítás közlekedés oldaláról kívánjuk megközelíteni ezt a kérdést. Szeptemberben egy informális tanácsülésre kerül sor Antwerpenben, ahol elgondolkodunk a tengeri és folyami közlekedés integrális rendszer integrálásáról az áruszállítás céljaira Európán belül. A Transcom javaslatait türelmetlenül várjuk Simkalász biztos úr javaslatai mellett és más tagállamok beli kollégáktól is várunk ilyeneket. A, a negyedes cselekvési tervet is útnak indítanánk. Itt értékelésről van szó és ennek érdekében az áruszállítás, a városi áruszállítással kapcsolatos konferenciát szervezünk, ezzel párhuzamosan két másik esemény is foglalkozik majd a folyami szállítással. A tengeri közlekedés biztonságával kapcsolatban technikai támogatást kívánunk biztosítani a tengeri közlekedés területén, a balesetek kezelésére, a tengerészek, a, szem, a hajózó személyzet védelmére, biztonságának szabatolására, stb ez az egynökség nap mint nap, e, vagy ez az ügynökség nap mint nap bizonyítja, hogy mennyire hasznos a tevékenysége, és az interakciók is folyamatosak. 2006 óta indult ez útjára. A harmadik tengerbiztonsági csomag is kiigazításra szorul, új feladatok jelentkeztek, adódtak a tengeri biztonsági szállítás és közlekedés területén. Részben lezárásra került a vulkánkitörés kapcsán az európai légtér. Ez nagy zavarokat okozott a légügyi szállítás és közlekedés területén, ezért a légügyi közlekedés biztonságán is el kell gondolkodnunk, az utasbiztonságon szükségessé vált, hogy hatékony tenté hálózatok működjenek. Van még mit javítani annak kapcsán, hogy az egységes európai égbolt második fázisába lépünk, és kifejlesztjük a fábokat. A biztonság és biztonságosság kérdése a légiközlekedésben is fontos. Az SES 2, e tehát az Egységes Európai Égbolt második szakaszában erre is hangsúlyesik mindezen témákat tehát tovább akarjuk fejleszteni európai szemszögből, európai megközelítésből. A, az EGNOS Galileo programok a következő pont. A költségek elemzése folyik a bizottsággal, a tagállamokkal és a büró részéről Roland Berzsé közreműködésével. 2010-ben a kockázat elemzés készül el, és ennek kapcsán a rendszer biztonságosá tétele és védelme is lehetővé válik, és egy többéves program keretében lépünk tovább úgy, oly módon, hogy a Galileo program teljesen megvalósuljon 2013-ra. A a január 24-i közlekedési tanács a Galileo alkalmazásokra egy akciótervet fogadott el. Az a cél, hogy minél előbb megállapodásra, együttműködési megállapodásra jussunk a GNSS vonatkozásában az Európai Unió Norvégia részvételével. Az STI keretében a különböző rendszerek interoperabilitását kívánjuk elérni. Az erre vonatkozó keret irányelv ne akadályozza az innovációs fejlesztéseket és a technológiai előrelépést. Az STI, a a közúti szállítás területén javításra szorul, hogy javuljon a fenntarthatóság, nagyobb legyen a hatékonyság és a biztonság. Nos, ez a program nagyjából, amit önök elé kívántunk tárni. Egy, egy nagy csend, nagy csend volt, ahogy befejezte miniszter úr. Most pedig a koordinátorok kapnak szót. Matyő Grossal kezdjük. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, miniszter úr, tanács soros elnöke. Azt hiszem, hogy nem túlzunk, hogyha azt mondjuk, hogy a program elolvasása során megállapíthattuk, hogy rendkívül ambiciózus programot állított össze, Belgium, hát belgaként nem büszkeség nélküle mondom ezt. Végre az Euromatrica napirendre kerül három elnökség után. Már az is nagy teljesítmény, hogyha a programjuk, hogy a programjukba fölvették ezt a témát, hogy aztán majd mi lesz ebből, azt majd meglátjuk, remélem, hogy sikerre viszik ezt a programot. A költségek internalizálása nem csak a közúti közlekedésben, hanem általánosságban a közlekedés területén az egyik legfontosabb vitapont a mobilitás szempontjából. Egyrészt azért, mert ez a pénzek, a hozzájárulások igazságos felosztását jelenti, másrészt pedig ez nem alábecsülendő bevételi forrás a tagállamok számára. Végül pedig, de erre majd még vissza fogok térni, ez egy nagyon érdekes híd lehet, híd lehetőség lehet a közlekedés finanszírozására az earmarking felhasználása nélkül, de mégis vonzó finanszírozási lehetőség ez. A biztonság nem csak mi szemp- a mi szempontunkból, hanem a polgárok szempontjából is rendkívül fontos téma. Remélem, hogy a légi közlekedési biztonságról is szó lesz, bár nem szabályozási intézkedésekkel szeretném ezt, hanem inkább az ellenőrzés területén megvalósuló döntésekkel, határozatokkal, például a légi közlekedési biztonság területén, repülőtéri biztonság területén. A biztonságot akarjuk növelni és erősíteni, nem pedig az utasokat még jobb, még nagyobb megterhelésnek kitenni. Jó lenne, hogyha Európa együtt döntene, vagy akár nemzetközi szinten is egységesen döntenénk, nem pedig a tagállamok különböző intézkedéseinek lennénk tanúi. Anélkül lenne jó a közös döntések meghozatala, hogy, hogy kötelező érvényű döntéseket hoznánk, de legalább a technikai a biztonságot garantáló technikai eszközök szempontjából jó lenne harmonizációt elérni, például a testszkennerek területén. 40 ezer halálos áldozat, több mint 300 ezer sebesült van a közutakon. A közúti biztonság rendkívül fontos. Nagyon örülök annak, hogy a belga elnökség egy több éves tervet akar indítani ezen a területen. Azt hiszem megmutattuk már, hogy érdemes célokat meghatározni, hogy aztán a célokat elérjük-e. Ez nem végül is ezeket nem sikerül 100%-ban elérni, az nem katasztrófa, már 98-99% is jó lenne. Jó lenne egy több éves programot tehát együtt meghatározni, jó lenne olyan célokat meghatározni, amelyek minden, mindenki számára fontosak. Ma délelőtt a spanyol elnökség volt itt és ők is arról beszéltek, hogy mennyire fontosak a biztonsági intézkedések az egységes európai égbolt keretén belül. Én a tanácsnak azt kívánom, hogy akár mondjuk nem szó szerint értem, de idézőjelben néhány vulkán kirobbanhat még, mert láthattuk, hogy a vulkán kitörése bizonyos, már régóta esetége, esedékes döntéseket felgyorsított. Például egy pénzügyi vulkára sor kerülhetne. A tagállamok tudják ugye, hogy az egységes döntéshozás sokkal jobb, mint a 27 különböző szabályozás, ami a vasúti közlekedést illeti. Holnap akár a legjobb döntéseket hozhatjuk meg, a legjobb szabályozásokat vezethetjük be, hogyha 27 különböző tagállami normával és több tízezer technikai normával kell együtt élnünk a jövőben is a vasúti közlekedés területén. Ha ez a sokszínűség megmarad, akkor nem fog javulni a vasúti közle- közlekedés. Több pénzre van szükség a vasúti infrastruktúrára, ehhez egy közös alapra van szükség, ehhez egymás infrastruktúráját, technikai lehetőségeit el kell ismerni ismerni. Remélem, hogy a Rikászt keretében sikerül ezt a vitát lefolytatni. Abszurd nacionális nemzeti gondolkodásnak lehetünk szemtanúi, hogyha látjuk, hogy a vasúti közlekedés területén még mindig milyen szabályozások érvényesülnek. Nagyon várjuk tehát ezt a vitát a belga elnökséggel. Egy kicsit már féltünk attól, hogy az Európai Bizottság ezt a vitát elhalasztja, de ha önök segítenek nekünk, akkor mi az önök oldalán állunk, a recastot minél hamarabb szeretnénk napirendre tűzni. Ugye a fehér könyvet is szeretnék nyújtani a saját elnökségük alatt, és ez alapján szeretnék a vitát lefolytatni. Nagyon örülnénk annak, hogyha a 2010-2020-as időszakra vonatkozó fehér könyvet nem 2011-ben nyújtanák be. Ez se nekünk, se önöknek nem lenne jó. Ez nagy kihívás az elnökség számára, kihívás a bizottság számára is. De mi segíthetünk ebben? A tengeri közlekedés területén említett néhány aspektust, én itt a hatékonyságot emelném ki. A a hatékonyság nagyon fontos a különböző közlekedési modalitások összekapcsolása szempontjából és ez fogja meghatározni a holnap mobilitását. Nem szabad buta konkurenciát, vagy tisztességtelen konkurenciát megvalósítani a különböző közlekedési mód, móduszok között, sokkal inkább intelligens konkurenciára van szükség. A nemzetközi egyezményeket is szeretném említeni, ezek fontosak száma, számunkra. Az Egyesült államokkal kötött egyezmény kicsit túl optimistának tűnik. Azt hiszem, hogy Európának erősebbnek kell lennie, és remélem, hogy az önök elnöksége alatt új hangsúlyokat lehet meghatározni. A SWIFT-ben már láttuk, a SWIFT folyamata során már megmutattuk, hogy Európa is tud világosan beszélni, és az amerikaiak tiszteletét ezzel kiváltotta, úgyhogy ezt kellene alkalmazni a tengeri egyezmény területén is. Végül is. Végül pedig remélem, hogy a közlekedési terület mind a hatékonyság területén, mind a környezetvédelem területén fontos szerepet játszik majd. Fontosabb szerepet, mint ahogy azt eddig sejtettük sokan abból indulnak ki, hogy a közlekedés egy szükséges rossz. De hát nézzük csak meg azt is, hogy a közlekedés nagyon sok munkahelyet teremt, többletértéket teremt, a környezetvédelemben is szerepet játszik, és ebbe a szerepbe be lehet avatkozni szabályozó szinten, eh, széndiokszid kibocsátás csökkentésével például, vagy csökkentésére irányuló szabályokkal. Sok sikert kívánok önnek, a parlament ön mellett áll, és remélem, hogy a belga hagyományoknak megfelelően a kis országok elnöksége is lehet sikeres, és a siker nem az ország méretétől függ, hanem az ország tevékenységétől. Köszönöm. Köszönöm szépen, Matyi. Következő felszólaló. Köszönöm szépen, Mr. úr. Ez a program nagyra törő, de nélkülözhetetlen, ugyanis a közlekedési terület nagyon sok problémába találja magát szemben, nagy kihívások előtt áll, elsősorban a sok dugó miatt, nagyon sokan dolgoznak a közlekedési ágazatban, sok embernek ad munkahelyet, a mobilitás politikáját is meg kell valósítanunk Európában. Éppen ezért egy integráltabb közlekedési rendszerre van szükség, egy fenntartható rendszerre van szükség. Éppen ezért azt szeretnénk, hogyha a bizottság még az év vége előtt megjelentetné a fehér könyvet a közlekedésről. Ennek a fehér könyvnek foglalkoznia kell a jövőbeni célkitűzésekkel, számadatokkal természetesen a jövőre vonatkozóan, és a tanács a parlament javaslatait figyelembe vehetné a továbbiakban. Számos megoldást lehet javasolni, nincs semmiféle általános orvosság, sokféle lehetőséget kell figyelembe venni, de mindenképpen integrálni kell a közlekedés politikát. Az euromatrica témája éppen ezért nagyon fontos. Ahogy ön is elmondta, ezt a területet is fejleszteni akarják. Mi azt szeretnénk, hogy a tagállamok jobban ö, kezeljék az infrastruktúrájukat, valamint a külső költségeket internalizálni kell, ahogy már erről volt szó. Hatékonyabbá kell tenni ezt az ágazatot, és a közlekedés hátrányait is mindenképpen csökkenteni kell az egyes tagállamoknak nagyobb költségvetése van szükségük a közlekedési ágazat terén. Remélem, mint mindannyian reméljük, hogy a belga elnökség munkája forradalmat fog majd jelenteni. Fontos a transeurópai hálózatok fejlesztése is. Zaragozában egy nagyon érdekes találkozót szerveztek meg, és a azonban korlátozottak az aragóziai találkozás eredményei. Nagyon sok témáról beszéltünk, de itt elsősorban a nagy infrastrukturális munkálatokról és költségeiről volt szó. Arról, hogy, hogy hogyan lehetne egy hatékonyabb, újabb finanszírozási eszközrendszert bevezetni. nem lehet korlátozni az infrastruktúrát, és elsősorban a vasúti rendszerre gondolok. A tnt eh, keretén belül a finanszírozási rendszer is nagyon fontos, eh, és általánosságban a közlekedési ágazatban. Hangsúlyozni kell azonban a vasút eh, fontosságát. Ezen a területen is jobban kell integrálni a rendszereket, az interoperabilitást kell fokozni annak érdekében, hogy az egyes országok együttműködhessenek a vasúti közlekedés terén. De sokkal jobb rendszere van szükség, például a jegyek kibocsátása terén, és az első vasúti csomagot mindenképpen javítani kell arra várunk, hogy a 2010-es, 2020-as cselekvési tervvel előjön a bizottság, és azt is reméljük, hogy cselekedni is fognak a, terveknek megfelelően, miniszter úr. Aztán fontos foglalkozni a légi közlekedés témájával is. Itt nagyon sok fontos téma, témát lehet megemlíteni, de szeretném egy dologra felhívni a figyelmet, amelyel nem értünk egyet a tanácssal, nevezetesen a polgári légiközlekedés finanszírozásáról van szó. Önök tudják, hogy a parlament azt szeretné, hogy a biztonsági szabályokat harmonizálják, és azok az országok, amelyek kiegészítő biztonsági intézkedéseket akarnak megtenni, így sajnos finanszírozniuk is kell ezeket az intézkedéseket, de egy nagyobb átláthatóságra is szükség van a légi közlekedés menedzselése terén. A a, beszéltünk ma reggel a funkcionális légtérblokkokról is. Aztán a vulkánkitörés eseményével is foglalkoztunk. Ma délelőtt azt hallottuk, hogy körülbelül 20 milliót lehetne libera, felszabadítani arra, hogy fejlesszük a légi közlekedést azokban a blokkokban, ahová például Belgium is tartozik. Reméljük, hogy a dolgok fejlődni fognak. Ami a tengeri közlekedést illeti, már most örülünk azoknak a gondolatoknak, amelyeket majd a tanács bemutat az Antwerpeni találkozón. Reméljük, hogy foglalkoznak azzal, hogy hogyan lehet az intermodális tengeri közlekedést jobban biztosítani. Aztán az utasok jogaival kapcsolatosan a spanyol elnökség során nagyon sokat tettek a folyami és tengeri közlekedésben résztvevő utasok jogaival kapcsolatosan. Azonban az autóbusszal közlekedő utasok jogai még nincsenek mindenhol teljes mértékben tisztázva. Márpedig az ilyen utasok számára is biztosítani kell a megfelelő jogokat. Reméljük, hogy ez is minél előbb sorra kerül. Ami a légi közlekedést illeti, értékelni kell a helyzetet, mert még nagyon sok a joghézak, és ezeket mindenképpen tisztázni kell. Nagyon-nagyon sok a tendő még, de a frakciónk mindenképpen támogatni fogja önöket ebben a, ezekben az ambíciókban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, miniszter úr. Azt hiszem, hogy mindenkitől hasonló reakciókat fog, hall, nagyon, fog hallani. Nagyon fontosnak tartom az euromatricát. Az országok, az európai politikában az országoknak bátorságra van szükségük. Az előző két elnökség nem, fogad, nem foglalkozott az euromatricával. Azt gondolom, hogy ezen a területen fontos lenne előrelépni, akkor is, hogyha turbulens lesz a vita. Egyetértek a többiekkel. A Matthew Gross jelentés a, a, a közlekedés jövőjéről szólt, ezt már elfogadtuk, és nagyon gyorsan szükség van a fehér könyvre, nem várhatunk sokáig. Most lett vége ugye a világ, futballvilágbajnokságnak a labda még meleg gyakorlatilag, és itt pattog a térfelünkön, úgyhogy nagyon gyorsan e, szükség lenne a e, fehér könyvre. Ami a belső piacot illeti, elmondták, hogy e, megpróbálnak a közlekedés területén és a belső piac kiépítésére koncentrálni. Nincs még valódi interoperabilitás például. A papíron már sok mindent le, papírra már sok mindent leírtunk, de a gyakorlatban még nem valósult meg minden, és jó lenne ezen a területen is előrelépni. Én nagyon örülnék annak, ennek. Ami a tentét illeti, ennek a tervezését, Száragoszában volt a nagy fontos konferencia, és lényeg az, hogy most az ott elhatározottakat meg is valósítsuk. Az nagyon nehéz projektekben sikerült döntésre jutnunk, határokon átnyúló projektekről is szó van, ezeknek a finanszírozását kell megoldani. Még egy dolog az amely nagyon fontos szerepet játszik a légi közlekedésben. integrált közlekedési rendszerek eh, szempontjából nagyon fontos lenne, hogyha közelednének egymáshoz az európai államok, és ez megmutatkozott a vulkánkitöréses eh, során. Eh, intermodális habok, tehát fontos intermodális állomások kialakítására van szükség. Remélem mindenki tudja, hogy mit értünk hub alatt. A a hajózás területén is szükség van ennek a kialakítására. Ön eh, beszélt aztán a eh, folyami hajózásról is. A hajózás területén még mindig van rengeteg környezetvédelmi probléma, ezeket is meg kell oldani. Eh, ugyanis a hajózás területén még mindig vannak kapacitások, és a hajózás még mindig környezetbarátabb, mint a közúti közlekedés. Ezért fontosnak tartom, hogy ezzel a témával foglalkozzon. Elmondta, hogy a, ez hajózás, tehát a folyami közlekedés és integrációjáról is fognak beszélni az antwerpeni ülésen. Szerintem ez kiváló ötlet, és ez nagyon is illik Belgium programjába, és Dirk Sterks kollégám nyilván még beszélni fog erről, hiszen ő sokkal jobban kiismeri magát a belga politikában, mint én. Emellett a Safe Színet program is nagyon fontos a tengeri balesetek, a tengeri környezetszennyezés, vízszennyezés rendkívül fontos, az olajszállítóhajók hajók balesetei, aztán a mexikói öbölben történtek is indokolják azt, hogy ezen a területen előrelépjünk. Persze, mind, persze hangsúlyozzák mindig, hogy Európa más, mint Amerika, és nálunk nem fúrnak olyan mélyre olajért, na de hát van-e Európában megelőzési tervünk, van-e valamilyen vésztervünk? A hamufelhő is megmutatta, hogy hogy bizony történnek olyan dolgok, amelyet amit senki nem akar, eh, amit, amit senki nem tervezett, és akire senki nem számított. Ami az utasjogokat illeti, én a háromoldalú egyeztetésen részt vettem, ott nem sikerült megállapodni. Remélem, hogy belga elnökség alatt sikerül eredményre jutni, ugyanis elfogadhatatlan az, hogyha minden területen van, léteznek már utasjogok, és megvalósulnak az utasjogok, csak a buszos közlekedés esetén nem. Tehát a busz közlekedése megvalósuló utasjogokról van itt szó. Ez a polgárok szempontjából rendkívül fontos és nagy előrelépés lenne ezen a területen is megállapodni. Beszéltek a kollégák a hamu felhőről ugye tudjuk, hogy nagyon fontos az egységes európai égbolt, fontos a jobb vasúti közlekedés. Ön azt mondta, ön beszélt a légi közlekedésről is. Kérdezem, hogy vannak-e pontos dátumok, határidők, ütemtervek a belga elnökség alatt tervezett rendezvényekről. Ami pedig a technológiai innovációkat illeti, ön beszélt a Galileo programról, ezt is jónak tartom, költségelemzésre van szükség, 2013 végén végére elkészüljön ez. Persze nyilván nem valósulhat ez meg belga elnökség alatt, de már önök is sokat tehetnek azért, hogy a több éves finanszírozási terv előrelépjen, elkészüljön és kezdődhessen a program. Végül pedig az ITS-t is említeném. Ez, ennek hatalmas potenciálja van, nagyon sokat lehet ezen a területen elérni. Ez a közlekedés biztonsága szempontjából, a környezetvédelem szempontjából sokat tehet, hiszen elkerülhetjük a dugókat. És még egy terület, az ets szel nagyon sok mindent el lehet érni, a gépkocsi gyártás biztonságosabb és környezetbarátabb gépkocsi gyártás területén. Nos, tehát ez nagyon fontos lenne, hogy megvalósuljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Meissner asszony. Miniszter, uh, Michael. Yeah. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy bemutatta a programot. Zaragoszában már ugye megismerkedhettünk. Ön azt mondta, hogy a fenntartható jövőről van szó, és aztán azt is elmondta, hogy a fenntarthatóság nem csak szép szó, amelyet gyakran használunk, hanem ezt tartalommal is meg kell tölteni. Ezt én is hangsúlyoznám. A fehér könyv önmagában, még akkor is, hogyha gyorsan elfogadják, ez még önmagában túl sokat nem jelent, mert ez is csak papíron létezik. A valóság pedig máshogy néz ki. Természetesen örülünk annak, hogy beszélt az Euromatricáról, Afrikáról. Örülünk, hogy ezt a programjába felvette. Nagyon-nagyon vártuk ezt már. Két elnökség alatt vártuk, hogy ez megvalósuljon, nem valósult meg, és önöktől halljuk ezt. Ennek örülünk. Lenne ehhez egy kérdésem. A decemberi ülésen szeretnék ezt bemutatni. Ez azt jelenti, hogy azzal, arra számítanak, hogy nem fognak ezen a területen előrelépni, és majd decemberben rögtön át is adják át is adják a következő elnökségnek. Miért nem kezdik meg rögtön a munkát ezzel a témával kapcsolatban, és decemberre akár már kompromisszumra is juthatnak? A külső költségek internalizálása már felmerült Zaragoszában, és ez a központi eh, kérdés, és ezen fogjuk mérni az összes ígéretnek a valóságtartalmát. Európában nem igazságos eh, a közlekedési verseny. A, sokan mondják azt, hogy a közlekedés olcsó, csak a környezetbarát közlekedés drága, és ez emögött politikai szándék húzódik meg. Önök ezt vajon meg akarják-e szüntetni? Akarnak-e esélyt adni a környezetvédelmi, vagy a környezetbarát közlekedési eszközöknek, vagy továbbra is a környezetszennyező közlekedési eszközöket részesítik elő, előnyben? Tudjuk, hogy minden kilométerre, minden mozdonynak a vasúti közlekedésben, tehát minden mozdonynak bizonyos illetéket kell fizetniük, kötelező érvényű illetéket kell fizetniük Európában. Egy emellett, a köz, a, ugye ezzel szemben a közúti közlekedésben önkéntes úthasználati illetéket kell fizetni európai szinten, és ez nem Mm, nem fenntartható. Emellett ugye a légiközlekedésben az olcsó járatok akár egy taxi áráért viszik az utasokat egyik városból a másikba. Hát hogyan lesz így a vasút versenyképes? Aztán említeném még itt a fair, igazságos finanszírozást az Európai Unióban. Az Európai Uniós területén a közlekedésben a társfinanszírozás 60%-ban a, közlekedé, a közúti közlekedésre, 20%-ban a sín, tehát a vasúti közlekedésre, és 20%-ban a kerékpáros közlekedésre fordítódik. Úgy döntöttünk, hogy 40%-ot környezetbarát közlekedésre kell fordítani. Ezt Baró úr is támogatta, a tanács pedig blokkolja a döntést. Konkrét kérdésem, szeretnék elérni azt, hogy ezek a marsok megvalósuljanak, hiszen nem e, megengedhető megengedhető, hogy 2020-ig a a károsanyag kibocsátást 20%-ban csökken, 20%-kal csökkenteni akarjuk, de a, támogatni pedig azokat a közlekedési módokat támogatjuk, amelyek környezetszennyezőek. Beszéltünk a közlekedés biztonságáról, ez is nagyon fontos, már egy-két éve is beszéltünk a témáról és a technikai innovációkról beszéltünk, hogy most ebből kiprofitál, ezt nem akarom említeni, de tudjuk, hogy minden második balesetre az Európai Unióban azért kerül sor, mert túl gyorsan vezetnek az autóvezetők, vagy pedig alkoholt fogyasztottak. Évente 40 ezren halnak meg a közutakon Európában. A cunámi katasztrófában 200 ezren haltak meg. Ez egy évszázados katasztrófa volt, a, a cunami, 200 ezeren haltak meg. Európában 5 év alatt 200 ezeren meghalnak a közúti közlekedésben. Németországban még mindig nincsen a sebességkorlátozás. Ez az egyetlen ország, ahol nincsen sebességkorlátozás. Németországban nincsen, ez így van. Nagyon sok országban van, minden más országban van, nálunk nincs. Mikor lesz európai, mikor lesz európai közlekedés, sebességkorlátozás? közlekedés. Nos, említenék egy viccet is. Németországban és Afganisztánban mi a közös? Az, hogy egyik országban sincsen, nincsen sebességkorlátozás az autópályákon, és mi különbözteti meg Németországot Afganisztántól? Az, hogy Afganisztánban nincsen autópálya. Na most, hogy 120 vagy 130-ban határozzuk meg a sebességkorlátozást, az már részletkérdés. De én azt kérdezem, hogy miért nem lehet ezt európai szintre emelni? a hajózásról, a tengeri közlekedésről. Mi zöldek is tudjuk, hogy a hajózás, vagyis a e, tengeri e, szállítmányozás környezetbarátabb lehet, hogyha e, csökkentjük a kibocsátást. Nagyon jól tudják, hogy a folyami közlekedés a közlekedés 8%-ban a folyamokon, az európai folyókon valósul meg, és ennek a túlnyomó többsége a Rajnán. A pénzek 80%-ban azonban más folyamok, más folyók közlekedését, közlekedésére fordítódnak, az elvára például. Meg kell vizsgálni, hogy ez miért van így. Nagyon nagy átépítésekre van azonban ahhoz szükség, hogy a nagy óceánjárók az, a kikötőkből a, a folyókon Európába, tehát belső folyami útvonalakra is be tudjanak jönni, és a folyókon tudják elérni, tudjanak elérni bizonyos városokat. Ehhez hatalmas átépítésekre van szükség, ez önmagában már nem, nem környezetbarát. Kérdezem, hogy ezeket a projekteket is támogatja-e, szeretné -e a folyami támogatást, támogatás, folyami közlekedést támogatni. És jobban örülök annak, hogyha két kisebb hajó kettővel több kisebb hajó van úton a folyamokon, mint hogyha egy nagy hajónak lehetővé tesszük azt, hogy a folyókon hajózhasson. A vasúti csomagot elhalasztották, a rékásztot elhalasztották. Egy tagállam a tanácsban blokkolja az előrelépést ezen a területen. Ön a tanács elnöke támogatja-e a biztost annak érdekében, hogy a szegési eljárás megvalósuljon, hiszen európai jogállamban élünk, vagy európai jogi térségben, és nem pedig önkényes államokban. És ezért a szegési eljárást be kell be kell vezetni, meg kell valósítani egy bizonyos tagállammal szemben, amely blokkolja ezt a folyamatot a tanácsban. Végül pedig a zaj. A zaj csökkentése, zaj szennyedés, szennyezés csökkentése rendkívül fontos. Ez például működik a vasúti közlekedésben. Európai Uniós Európai Uniós projektekre van szükség a gördülő állomány zaj szennyezésének csökkentése érdekében. Esetleg lehet a vagonokat összességében kevésbé zajosan kialakítani vagy átépíteni, lehet, hogy ez jobb ötlet. Ezzel ugyanis a vasúti közlekedést nem csak környezetbarátá, de kevésbé zajszennyezővé is tehetjük. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kramer van Bálen úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék önnek gratulálni, miniszter úr, a bemutatott programért. Ez egy szép zene a fülemnek, és hogyha sikerül mindezt megvalósítani, az kiváló dolog lesz. És itt Elsősorban gondolok a fabra, a funkcionális légtérblokkokra. Jó lenne, hogyha itt elérnének eredményeket, mert nagyon sok mindent lehetővé tennének. Az euromatricával kapcsolatosan csodálatos dolog az, hogy napirendre tűzték ezt a témát is. Azonban én, ahogy már más kollégák is elmondták, beszélni kell a az alapvető problémákról. Tehát nem csak a politikai aspektusokról, hanem a technikai aspektusokról is, az euromatricát illetően. Tehát napirendre tűzték az euromatricát. De milyen rendszert akarnak bevezetni például Olaszországban, Franciaországban, hogyan próbálják meg kezelni a jelenlegi különböző rendszereket az eurómatrica területén. A jelenlegi rendszer kezelhetetlen. 27 különböző rendszer létezik. Mit gondol mindenről? Elnök, miniszter úr, nagyon örülök, hogy figyel a belső folyami hajózásra is. Hallottuk Kramer urat, Kramer úr ugye beszélt a vasútról, beszélt a, a rajnáról, ugye a közlekedésben, a rajnai közlekedésben a kis hajók vannak túlsúlyban, 60%-ban, tehát itt egész kis hajókról kell beszélni. Hogyha foglalkoznak a témával, a Marco Polo rendszerre is gondolnak, ugyanis létezik a Marco Polo rendszer, amely egy navigációs rendszer a folyami hajózásban, de nem igazán működik, mert nagyon sok bürokratikus akadály létezik ezen a téren. Hogyha a hatékonyságot akarják növelni, akkor a Marco Polo rendszer egyszerűbbé kell tenni hatékonyabbá kell tenni. Kérem, miniszter úr, hogy ezt a Marco Polo rendszert is vizsgálják felül, és egyszerűsítsék. Aztán van egy másik probléma a közúti közlekedéssel kapcsolatosan. Ugye a, van egy kollégánk, aki egy kiváló jelentést készített elő a közúti közlekedéssel kapcsolatosan a Ön úgy gondolja, hogy nagyon különbözik a helyzet a közúti közlekedésben, például, hogyha valaki az úton egy sérelmet követel, a jogsértés követel, akkor milyen összegű lehet a büntetése? Úgy tűnik, hogy a különböző országokban elég nagyok a különbségek ezen a téren. Remélem, hogy ezzel is fog foglalkozni fog foglalkozni, miniszter úr, és nagyon sok sikert kívánok önnek a munkájához. A belső folyami hajózás kapcsán már voltak jó eredmények, és remélem, hogy önök is jó eredményeket fognak elérni. Elnök, köszönöm szépen. Kedves miniszter úr, látja, hogy osztják az ön aggodalmait, a javaslatait, Kérem, hogy válaszoljon a koordinátoroknak, aztán majd lesz egy második kérdés felelet csoport is, mert még van valamennyi időnk. Köszönöm szépen, elnök úr! Ha megengedik, hölgyeim és uraim, akkor megpróbálom csoportosítani a kérdéseimet a hat csomagra vonatkoztatva, ugyanis itt hat prioritásról beszéltem a bevezetőmben. Először is a, szeretnénk Szeretnék arról szólni, hogy mi is a helyzet a fehér könyvvel kapcsolatosan. Ö, önök ugyanúgy tudják, mint jó magam, hogy a bizottságnak az a kívánsága, hogy elinduljon a vita a decemberi tanácsi ülés során. Én úgy gondolom, hogy ez egy kicsit későn lesz már, ugyanis az az érdekünk, az én értékelésem szerint, hogy a tanács elnöksége ne csak tárgyaljon, hanem a bizottsággal is indítsa el a vitát, és hogy a tárgyalások már az első alkalommal is értékelhessék a, ezt a helyzetet. Egy évvel ezelőtt körülbelül egy évvel ezelőtt kezdtük el körülbelül a fehér könyv előkészítését. Én azt hiszem, hogy lehetőség nyílik arra, hogy az októberi találkozón, még ha nem is lesz meg a végleges szöveg, de már egy munkadokumentum létezzen. Tehát az októberi ülésre már egy munkadokumentumot elő tudunk készíteni. Itt a azt is el kell mondani, hogy meg vagyok győződve arról, hogy a fehér könyv tartalmának foglalkoznia kell minden fontos dologgal a mobilitás terén az elkövetkezendő évekre vonatkoztatva. Meg kell határozni a fő célkitűzéseket az elkövetkezendő évekre. Ennek a, fehér, e- ennek a fehér könyvnek lényegében egyfajta alkotmánynak kell lennie a különböző ö, aspektusok alkotmányának, amelyekkel a fenntartható fejlődés lehet a közlekedés terén biztosítani a jövőben. Mindennek tehát benne kell foglaltatnia a fehér könyvben. Úgy gondolom, hogy a külvilág felé nevetséges lenne csak beszélni erről a fehér könyvről, amely a közlekedéssel és a mobilitással foglalkozik, a 2010-2020-as évekre vonatkoztatva, hogyha ezt nem adjuk ki csak 2011 vagy 2012-ben. Éppen ezért nélkülözhetetlen azonnal nekiállni ehhez, e, ennek a munka, nekiállni ehhez a munkához. Ami az eurómatricát illeti, sokan említették ezt a témát. Az is elhangzott, hogy ez egy olyan dolog, amelyet, amelyel végre foglalkoznak, újra foglalkoznak. Nagyon sok esetben foglalkoztak már az eurómatricával. És én jó magam szintén hát nagyon vonakodva beszélek erről. Nagyon sok rendszer létezik ezen a területen, különbözőek ezek a rendszerek. A parlamenten belül is tudom, hogy nagyon nagy a nézetkülönbség az euromatricával kapcsolatosan az is biztos, hogy számos nemzeti álláspontot is figyelembe vettek már, és nagyon nehéz egy egységes, közös nevezőre jutni az Európai Unión belül. Azonban én úgy gondolom, hogy mindenképpen javaslatot kell tennünk azt hiszem, hogy Kramer úr mondta azt, hogy sietni kell, hogy soha nem elég sietni, ennyire sietni. Azt hiszem, hogy azonban nem szabad sietnünk, mert esetleg hibákat vétünk a nagy sietséggel. Inkább azt gondolom, hogy vitára szükség van, és az év vége előtt még el kell indítani ezt a vitát, és a különböző érdekelt feleknek elemezniük kell a helyzetet minden szempontból el kell gondolkodni ezen a nagyon kényes kérdésen. Ismétlem, hogy kényes ez a kérdés. Remélem, hogy októberre készek leszünk, azonban a munkával vannak illúzióim is, de hogyha készek leszünk, akkor informális eredményekről számolhatunk be majd októberban Továbbá eh, az euró matricával kapcsolatosan, ugye eh, nagyon eh, különbözők a rendszerek az Európai Unió központi részén, a periférikus részén, nagyon nagyok a nézet eltérések, vannak olyan országok, ahol már léteznek nemzeti rendszerek, és ezeket nem akarják feladni az adott országok, és nem akarnak egy európai generalizált rendszerbe belépni. Hát éppen ezért nagyon nehéz a választás nem akarok előre szaladni, de úgy gondolom, hogy az a csoport, amely felül fogja vizsgálni az eurómatrica témáját, hát mindenképpen különbséget kell, hogy tegyen majd a mind azon témákban, mint a zaj, ártalom, és másrészt az infrastruktúrával is foglalkoznia kell. Úgy gondolom, hogy mindenki képpen megvan annak a veszélye, hogy különböző témákat összekeverjük. És sok esetben bizonyos témák nincs, nincsenek kapcsolatban egymással, tehát jól el kell tudni különíteni a, a, a témákat. Mindenki érzékenységét is figyelembe kell venni, mert ezen a téren nagyon nagyok a, a, az nézeteltérések. Ami a finanszírozást illeti, valamint a bevételek felhasználását. Tehát ha megfelelő módon tudunk különbséget tenni az infrastruktúrák között, a dugók között, aztán másrészt a zaj ártalom ellen, a szennyeződés ellen, a légszennyeződés ellen, akkor könnyebb dönteni arról, hogy hogyan is használjuk fel a pénzösszegeket, és könnyebb politikai megoldást is találni. Senki életét nem szeretnénk bonyolítani a pénzügyi dolgokkal, mindenképpen két kategóriát kell kialakítani. Az earmarkingról volt szó, ez egy nagyon fontos dolog ebben a kontextusban, hogyha itt jól értettem, akkor önök közül sokan, tehát a finanszírozásra fektették a, hajsú, a hangsúlyt, én pedig azt szeretném, hogy megfelelő bevételeket kapjunk, és hogy súlyozzuk a problémákat az euró matrica területén is. A különböző elemeknek különböző fontosságot kell tulajdonítani. Természetesen mindenkinek meg kell felelni és ez az eljárás lehetővé teszi azt, hogy az egyes tagállamok a költségvetésükből mennyit fognak e témákra fordítani. Fontos harmonizálni természetesen a folyamatokat a közlekedés terén, de észszerűnek kell maradni, és fontos az, hogy a közlekedés bevételeit injektálni tudjuk új beruházásokba is. Ami pedig a biztonságot illeti. A biztonság, terü, biztonság célkitűzéseiről fogunk kiadni majd egy memorandumot. Önök tudják azt, hogy az előző tíz éves cselekvési tervben az egyik célkitűzés az volt, hogy csökkentjük 50%-kal az áldoz, áldozatok számát, a közúti balesetek áldozatainak számát. 2009-ben azt láttuk, hogy nagyon negatív tehát egyes tagállamokban, ahol nagyon negatív volt régebben a baleseti statisztika, 2009-ben javulást mutattak általánosságban 36 százalékos volt a javulás. Remélem, hogy 2010 végén még inkább javulni fog a helyzet legalább 40 százalékkal, és mindenképpen cél az, hogy elérjük az 50 százalékot. Ami azonban a legfontosabb dolog az az, hogy látjuk az, hogy politikai akarat van most már arról, hogy a baleset közúti balesetek számát és az áldozatok számát csökkentsék. Ami a 2010-2020-as időszakot illeti, hát a, a cél mindenképpen az 50 százalék, mindenképpen célunk, célunk az, hogy a balesetek és a balesetben elhalázottak számát mindenképpen csökkentsük. Ebben a kontextusban nagyon fontos persze foglalkozni a statisztikai adatokkal, összehasonlítani az egyes országok statisztikai adatait, és a következő program, a cselekvési tervben mindenképpen bele kell venni egy nagyon fontos elemet, nevezetesen, hogy hogyan lehet megvédeni a, a leggyengébb területeket, tehát például a, mi lesz a helyzet a, az alkohol alkoholos, tehát a, a, olyan vezetőkkel, akik részegen vezetnek, aztán akik például átmennek a piros lámpán, és más jogsértéseket követnek el aztán ott vannak az ártatlan áldozatok, tehát ez, ezekre is oda kell figyelni. Tehát a, az, az ártatlan autósok védelmével is foglalkozni kell. Mindezről a, a fehér könyvnek is kell beszélnie. Aztán a határokon átnyúló problémák a jelenlegi helyzet. Sok e- esetben még mindig nemzeti megfontolásokon alapul, és, ami, és a határokon átnyúló régiókban fontos az együttműködést fejleszteni, például az ellenőrzések szintjén. Sok esetben a határokon átnyúló régiókban a rendőrségi hatóságok között a kétoldalú együttműködés jó, de ezt európai szinten kellene alkalmazni. Nem lehet csak kétoldalú szintre korlátozni és a regionális rendőrségek szintjére. Hogyha ezt a harmonizált megközelítést próbáljuk meg kialakítani, akkor mindjárt szembe találjuk magunkat a belügyi problémákkal és az igazságszolgáltatási problémákkal. És itt elsősorban a közúti szállításban és közlekedésben való ellenőrzésekre gondolunk. Nagyon sok olyan kamion közlekedik például, amelyek külföldi rendszámtámlával rendelkeznek, és azt látjuk, hogy az ellenőrzés nem mindig hatékony a közutakon, és nagyon nehéz a szankciókat is érvényre juttatni. Éppen ezért azt szeretnénk, hogy az egyes tagállamok ne kétoldalú együttműködést alakítsanak ki, hanem európai szintű automatizált rendszere van szükség. Ez azt is jelenti például, hogy a belga rendőrség megbünthet, megbüntethet valakit, aki Lengyelországból érkezik, és jogsértés követ el a lengyel rendszámtáblájával, tehát itt nem arról van szó, hogy most a lengyel, vagy pedig a belga rendőrség fogja megbüntetni. Pontosan az lenne a célja a harmonizált rendszernek, hogy a büntető szankciókat mindenképpen könnyebben tudjuk eszközölni. Ami, aki ismeri a helyzetet, Az tudja, hogy nagyon sokat beszéltünk arra, hogy mit kell alapul venni, mely jogrendszert kell alapul venni. Tehát mindegy, hogy mi a jogalap, a fontos az, hogy hatékony ellenőrzést lehessen biztosítani, és ezeket meg is kell, az ellenőrzést meg is kell tenni mert azok, akik jogsértést követnek el, azokat meg kell büntetni, és hát el kell gondolkodni azon, tehát, hogy milyen rendszer mentén fogunk eljárni. A Blue Names-ekről szeretnék beszélni. Azt hiszem, hogy a mobilitás tárgyában vannak olyan országok, amelyeknek a belső navigációs rendszere, tehát vannak olyan országok, ahol a belső navigációs rendszer jól működik. A komodalitást illetően azt gondolom, többet kell támaszkodnunk a gazdasági és a környezetvédelmi megfontolásokra. Javítani kell a kapcsolódást a tengeri részek és a belső, az, a belső területek közötti összekötetések között. Ösztönözni kell a tengeri hajózás és más szállítási, szállítmányozási, nevezetesen folyami hajózási rendszerek közötti kapcsolatot. Administratív téren is erősíteni kell. A Blue Lane, a, a kék utak ö, kialakítása különösen fontos. Ami pedig a légiközlekedést illeti, fontos lépéseket kell megtenni a fejlődés érdekében, nevezetesen a FABEX létrehozása, a szoros együttműködés a polgári és a katonai repülés között ilyen kérdés, hogy a légi folyosókat jobban lehessen kihasználni. Ez lehetővé tenné a kerozen fogyasztást is, gyorsan elő kell, előre kell tudni lépni ezen a téren is, tehát az ilyen jellegű takarékosság terén is. A belső, a külső költségek internalizálása alatt arra gondolunk, hogy a különböző közlekedési és szállítási módok közötti terheket, költségeket jobban kell elosztani a külső költségekkel kapcsolatban úgy kell eljárni, hogy jobban fejlesszük a, a Havel Playing Fieldet. Tehát másként kezeljük a versenyt, a konkurenciát, mint ahogy az ma zajlik. Tudom, hogy azonnal nem lehet látványos eredményeket elérni, de azt gondolom, hogy azért meg kell tenni a megfelelő erőfeszítéseket, hogy itt is előbbre lép, előre léphessünk. Itt a tagállamok számára is bevételi forrásról van szó. Jól értettem én, hogy önök mit kívántak közölni. Ez a tentéhez is kapcsolódik vannak olyan határ át, határon átnyúló projektumok, amelyek ma nem kapnak megfelelő figyelmet a nemzeti programokhoz képest. A, ehhez az Európai Unió részvétele mindenképpen hozzájárulhat ahhoz, hogy jobb pénzügyi forrásokat találjunk a az előbbre vitelükhöz. Reméljük a parlament is fogja támogatni ezt, megkeressük azokat az eszközöket, önökkel együtt, amelyeknek köszönhetően a hiányzó láncszemeket kiépíthetjük annak érdekében, hogy finanszírozni tudjuk azokat a hiányzó szakaszokat, amelyek még a határon átnyúló közlekedésnél hiányoznak. Infrastruktúra fejlesztésre, nemzeti és nemzetközi szinten javítani kell, megfelelő egyensúlyt kell teremteni. Többször mutattunk rá, hogy ez mennyire fontos. A feketéből nem lesz azonnal fehér. Egyfajta mozgásteret kell azért biztosítani és betartani a különböző kontextusok vételével, de van mód arra, hogy hatékonyan biztosítsuk a finanszírozást. A repülőtereken keressük annak lehetőségét, hogy európai globális megközelítést alkalmazzunk. Már vannak, akik ezen a téren előreléptek, előjárnak, de remélem, hogy sikerül közös álláspontot kialakítani. Remélem, mindez a következő négy hónapban meg fog valósulni, és képesek leszünk olyan javaslattal előállni, amely kiállja a próbát. Már utaltam részben erre. Azt gondolom, hogyha rövid időn belül kiderül, hogy az 50%-os csökkentés a 2010 es határidőig nem valósulhat meg, azért a mércét elég magasra kell állítanunk. Hogy az egyes tagállamoknak, akik ebbe még nem kötelezték el magukat, szintén kötelezettséget vállaljanak arra vonatkozóan, hogy dolgoznak a célok elérésén. Ez egy erkölcsi kötelezettség is, a katasztrófák elleni harcról van szó, hiszen több eh, emberek ezreit érinti a szociális vetületét is figyelembe kell venni ezeknek a baleseteknek. Tehát mindenképpen javítani kell a helyzetet, a bevált gyakorlatok, a jobb gyakorlatok, a benchmarkingokon keresztül, és azt gondolom, hogy igenis el tudunk érni jó eredményeket. Ami a tengerészeti szállítást, közlekedést, tengeri hajózást illeti és a különböző közlekedési, szállítási módok közötti együttműködést illeti. Tudom, hogy van, aki a vasútat részesít előnyben, mások más közúti vagy egyéb közlekedés szállítást favorizálnának, de el kell tudnunk ismerni azt, hogy minden közlekedési szállítási mód mutat fel sajátos előnyöket is, de ugyanakkor hátrányokat is. Tudjuk, hogy a belső hajózás környezetvédelmi és gazdasági szempontból nagyon nagy előnyökkel jár. De ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a belső hajózással az a baj, hogy több időt vesz igénybe. És a belső hajózható útvonalak hálózata sem mindig működik, jól képített. A belső hajózáshoz képest a vasúti szállítás sokkal gyorsabb, és a hálózat kiépítettebb. De ugyanakkor nem olyan rugalmas a vasúti szállítás, mint a közúti szállítás. A közúti szállítás napról napra fejlődhet, és miután jobban lehet alkalmazkodni a közúti szállításban, jobban ad, adaptálni az igényekhez. Tudjuk, hogy Brüsszel, Párizs, Párizs, Köln egy nap alatt bejárható közúton, de ugyanakkor mindenképpen figyelembe kell vennünk, hogy a különböző szállítási, közlekedési módokonban mindig azt kell alkalmaznunk, amely legjobban megfelel a, az adott pillanatban a gazdasági, környezetvédelmi és szociális érdekeknek. A környezet fogalma ebben az összefüggésrendszerben kiemelten kezelendő. Ezt nem szabad szem elől tévesztenünk. Kadrawi úr, természetesen törekednünk kell arra, hogy a fehér könyv minél előbb közétételre kerüljön. Ami az euromatricát illeti ön is utalt a különböző tagállamok részéről biztosítandó kiegészítő források szükségességére utalt ön. De nekünk abból az elvből kell kiindulnunk, hogy a közlekedés terheit nem lehet tovább növelni. Ha a pénzügyminiszterek blokkszerűen kezelik ezt a kérdést, Nekünk viszont az a dolgunk, hogy a saját portánkon söpörjünk, a saját feladatunkkal foglalkozunk, és arra kell törekednünk, hogy a különböző szállítási közlekedési módok között nagyobb legyen az egyensúly, és hogy ehhez meglegyen a megfelelő pénz. Ahogy ön is jogosan utalt rá, korlátozott a fejlődés a tentében, mint a közúti, mint pedig a vasúti szállítás területén. Tehát itt is az egyensúly kialakítása a fontos feladat a bizottsággal, és remélem a parlament hozzájárulásával. Ennek során el kell gondolkodnunk azon technikai specifikumokon is, ami a különböző ágazatokra jellemző. Volt, aki más alkalommal a, a villamos hálózatokról is beszélt, a kábelekről, hogy el kell, föld alá kell vinni a villanyvezetékeket, és ez jelentős munkákkal jár, de elsősorban a biztonság, a mozdonyvezetők biztonsága is szem előtt tartandó, sőt elsődleges szempont nek prioritást kell kapnia, tehát Európának a technikai harmonizációra ennek érdekében kell törekednie, tehát hogy a biztonságot tudjuk szavatolni. A technikai fejlesztés fontos, de műszaki szempontból a hálózatfejlesztést elég könnyen el lehet talán végezni, de sohasem feledkezhetünk meg ezen közben a biztonság szempontjairól és kérdéseiről sem az első vasúti csomag kapcsán megtudtuk, hogy nem kevés negatív reakciót váltott ki a második csomag vonatkozásában. Átláthatóan kell kialakítani, a különböző törekvéseket a bizottság részéről át kell látni, a vasútársaságok szempontjait is figyelembe venni, a különböző tagállamok részéről is tudni kell, hogy ki mire kész, mit kész elvégezni, és hogy mi ilyen szerepet kap ebben a fejlesztésben ez vagy az a tagállam. Tehát ezt az egészet jól össze kell kutyulni, és megnézni, hogy a politikai szándék, a pénz mire elég, és ezt mindez ebben a dokumentumban össze kell tudni foglalni. Ami a vasúti csomagot illeti a tanács szintjén nyílt, őszinte ö, egyenes vitát kell folytatni róla. Remélem, hogy a különböző nemzeti hatóságok is konstruktívan kezelik majd ezt a kérdést. Többen emeltek szót arról, hogy a határon átnyúló közlekedésben a szankciókat hogyan lehet foganatosítani. Különböző összegekre vonatkoznak ezek a szankciók, tehát a szabálysértésekre kirót büntetések, a balti országok és Franciaország között nagy az eltérés. De amikor szabálysértés vagy jogsértés történik, bármilyen nemzeti elképzelés van is a pénzbírságról, mindenképpen alkalmazni kell ezeket a bírságokat. És lehetőleg harmonizálni kell a pénzbüntetéseket, és azonos szinten alkalmazni. A vasút tal kapcsolatban, ha mindent egyszerre akarunk elvégezni, akkor félő, hogy sokat markolunk, de keveset fogunk. Nos, következő kérdés. A fabeggel kapcsolatban és a repülés területén azt hiszem gyorsan előre fogunk tudni lépni. Én csak a bennünket érintő régióról tudok beszélni konkrétan. A Benelux országok, Németország, Svájc és Franciaország tartozik ebbe a csoportba, ebbe a blogba és hát arra törekszünk, hogy a légteret egységesebben és hatékonyabban tudjuk kezelni, de azt gondolom, hogy a többi blokkban is hasonló lesz a helyzet. Én ebben bízom nem a következő években, vagy hónapokban, de rövid távon meg vagyok győződve arról, hogy valódi előrelépés és javulás fog bekövetkezni. Ami az utasokat illeti, és az utasok helyzetét, az utazási feltételeket illeti, a busszal történő utazással kapcsolatban egy dologra mutatnék rá. A buszos utazás hosszú távon a távolsági buszozás a ö, utas számára talán ez a legelőnyösebb, azaz a legolcsóbb közlekedési mód. Ha viszont a szabályokat ki akarjuk egészíteni, ha szigorúbb szabályokat akarunk, és az utasok szempontjából előnyösebbeket, ez az árban is meg fog jelenni ez elkerülhetetlen. Ezt be kell számítani az ár kialakításába, és tudni kell, hogy a jelenlegi helyzet, a jelenlegi tervek szerint az, az elsőként reagáló ágazat a vasút volt, a vasúti közlekedés. Nem volt itt konkurencia nemzetközi szinten. Azt kérdezik, hogy miért magasabb az utasszám, mint a távolsági buszok esetében. Probléma van, verseny probléma, konkurencia probléma merül fel, ezt sem téveszthetjük szem elől, azaz az utasjogok a repülésben, légiközlekedésben, a nemzetközi szállításban jól átláthatóak, elfogadottak, de felhívom a figyelmet arra, a főbb légitársaságok esetében nem állhat elő az a helyzet, nem engedhetjük meg magunknak, hogy a világ konkurencia a mi intézkedéseink hatására a saját légitársaságainkkal szemben e azt eredményezze, hogy elveszítsék a versenyhelyzetüket, ne legyenek versenyképesek a világ többi légitársaságával szemben. Ha túl szigorú szabályokat hozunk, azért nem szabad ezt sem ö, szem elől tévesztenünk, hogy versenyprobléma fog kialakulni. A belső ö, repülés, Franciaországra gondolok. Het eerste wat ik niet wil is ruzie met mijn collega die zich moet bezighouden met... A mexikói um, öbölben megvalósult uh, balesetről beszélt. Um, ugye a kollégáknak, uh, vannak olyan kollégák, akik környezetvédelmi uh, szakbizottságban dolgoznak, és nem akarok az ő kompetenciájukba belenyúlni. Nyilván, hogyha ez a baleset valamilyen hajózási baleset miatt merült volna fel, vagy valamilyen olajszállító hajónak a balesete miatt merült volna fel, akkor nyilván ez vonatkozna az én szakterületemre. De mivel nem erről van szó, ezért én azt gondolom, hogy a környezetvédelmi biztosnak és a környezetvédelmi miniszternek, a környezetvédelmi kollégáknak kell ezzel a kérdéssel foglalkozniuk. Aztán beszéltek még a jegyfoglaló rendszerekről, legalábbis én úgy értettem. Az Európai Bizottság most éppen bizonyos javaslatok kidolgozásán dolgozik. Ezt valószínűleg nem fogjuk tudni mi lezárni, a magyar kollégáink fogják a következő elnökségi alatt lezárni ezt a kérdést. Ami az utasokat illeti, azt hiszem, hogy mindent elmondtam de az október 25-26-ai közlekedési csúcsra is szeretnék még kitérni. Az ITS, meg vagyok győződve arról, hogy ez rendkívül fontos kérdés, és említették még a gépkocsi gyártást is. Az ETS-nek ebben is fontos szerepe van, ugye? Az ETS-nek hatása van a gépjárműveknek a technikai normáira, technikai jellemzőire. Olyan gépkocsikat tudunk gyártani, amelyekkel versenyelőnyre tehetünk szert. Kramer úrnak mondom válaszként, hogy illetve elmondanám, hogy úgy gondolom, hogy már megválaszoltam a eh, kérdéseket, amelyeket feltett a különböző eh, közlekedési móduszoknak a versenyével kapcsolatban. Remélem, hogy a fehérkönyv sikerül, fehérkönyvvel sikerül előrelépni. A gyorshajtás kérdését, az ittas vezetés kérdését már eh, említettem, aztán a németországi támogatásokat, a hajózási támogatásokat illeti, hogy itt most az, elbai, az Elbán való hajózást, vagy a Rajnán való hajózást támogatják, hát ezt Ramsauer kollégámnak kell eldönteni a Németországban, ezt én itt nem dönthetem el. Beszéltem már a, vers, a vasúti közlekedésről is, de nem beszéltem még a zajszennyezésről, illetve csak említettem röviden, nem csak a széndiokszid kibocsátás fontos, hanem a zajszennyezés is fontos téma. Ezt sem szabad elfelejteni, erről is beszélnünk kell. Van Dellen úrnak válaszoltam az euromatricák témájában. A Galileo nagyon fontos szerintem, nagyon fontos téma, e, ez a technológia és ez az újítás, hiszen ilyen úton, módon európai rendszert e, tudunk bevezetni, és így e, a szatellit segítségével ugye a határon átnyúló forgalmat lebonyolító tehergépjárművekben elég egyetlen egy készüléket felszerelni, nem kell 27 különböző készüléket felszerelni annak érdekében, hogy az úthasználati díjat lerolják a, a vállalkozások, illetve a tehergépjárművek. hogyha az Európai Bizottsággal találkozunk, akkor még egyéb témákat is természetesen felvethetek ami pedig a büntetéseket illeti, a közúti szabálytalanságokra kivetett büntetéseket és a büntetések mértékét, erről már beszéltem. Szerintem nem kellene, hogy most az, lenne, az legyen a célunk, hogy harmonizáljuk a büntetéseket. Azt hiszem, elnök úr, hogy eleget szórakoztattam önöket, és válaszoltam a kérdésekre is. Nagyon szépen köszönöm, miniszter úr. Nagyon nagyon érdekel bennünket mindaz, amit elmondott. Mindig időkorlát gondjaink vannak, gyakorlati problémáink is vannak. Itt volt a magyar fejlesztési miniszter, őt nem üdvözöltem, úgyhogy ezt most utólag meg kell tennem. Kilencen kértek mm, szót, hát ez bonyolítja egy kicsit a helyzetet. Én azt javasolnám önöknek, hogy frakciónként egy felszólaló szólaljon fel, és korlátozza kevesebb, mint két percre, hogyha lehetséges a mondandóját. Inkább azt mondanám, hogy egy percre, aztán Sup úrnak adom meg, majd még vissza, visszaadom a szót, hogy zárja le de Grandes Pascal úr következik. Nagyon röviden kérem szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr. Láttam egy nagyon érdekes filmet azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet legjobban eh, meggyilkolni, megölni valakit. Hát például halára lehet beszélni magunkat, vagy eh, túl hosszú beszéddel is eh, el lehet ezt érni. De hát viccet félretéve, most szeretném támogatni önt mindenképpen. Nagyon ambíciózus az elkötelezettségéről tanúbizonságot tett, nagyon ambíciózus a programja. A Koordinátorunk Gros úr elmondta, hogy melyek a legfontosabb célkitűzéseink ennek, mindenképpen én is, ezt én is mindenképpen támogatom. Egy megjegyzésem lenne, Mathieu azt mondta, hogy a külső költségeket is el kell könyvelni, el kell számolni, hogy így könnyebben vagy jobban, igazságosabban el tudjuk osztani a költségeket. Ez az euromatrica szempontjából nagyon fontos. Ezen a területen vannak véleménykülönbségek, ezt tudjuk, de az euromatrica nem szabad, hogy játékszer legyen. Valamilyen egyensúlyt kell találni, egyensúlyt a különböző közlekedési móduszok között. Nagyon örülök, hogy meghallgathattam önt. A fehér könyv nagyon fontos, hogyha ön elolvasta a Gross jelentést, vagy majd elolvassa, akkor lehet látni fogja, hogy melyek azok a pontok, amelyek konszenzusra vezettek ebben a szakbizottságban. És ezek nagyon fontosak nekünk. Ami a tengeri biztonságot illeti, tengeri közlekedés biztonságát illeti, ez nagyon fontos téma nekem, mert jelentéstevő voltam az Erika témában illetve a több éves pénzügyi keret és az EMSA tengeri ügynökség témájában. Az EMSA feladatairól, hogyha beszélünk, ugye felmerül a kérdés, hogy hogyan finanszírozzuk az EMSA-t. És itt a feladatok újraelosztásáról is szó van. Nem szabad nagy szörnyeket, vízfejeket létrehozni, amelyeket aztán nem tudunk megfelelően etetni. Köszönöm szépen, miniszter úr, a részletes beszámolóját. A koordinátorok hozzászólásai is mutatják, hogy önöknek, hogy önt támogatjuk, sok sikert kívánunk, és nyilván az egyes témákról még részletesen tudunk beszélni. Sok sikert még egyszer. Köszönöm szépen, Ayala Sanders asszony. Nagyon röviden kérném szépen. Igen. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden. Én, mint jelentéstevő, a határokon átnyúló kérdésekben szeretnék köszönetet mondani az erőfeszítéseiért. Azt attól félek, hogy mm, nem megint csak egyfajta csapdába fogunk esni, lesznek biztos olyan tagok, akik eh, majd eh, a jogalapot próbálják megtámadni. Én pragmatikus vagyok, és azt hiszem, hogy segíthetnénk a bizottságnak, hogy megegyezzen bizonyos területeken, mert eh, vannak olyan kérdések, amelyek problematikusak, de nem szabad a csapdába beleesnünk. A belga elnökség eh, tele van jó szándékkal, és azt hiszem, hogy a Gordiuszi csomót mindenképpen el kell vágnunk a jog alapokat illetően. Remélem, hogy a belga elnökség segíteni fog nekünk, hogy elvágjuk a Gordiuszi csomót. A finanszírozás témájában a belga soros elnökség fél éve nagyon fontos lesz az átláthatóság szempontjából, a 2014-2020-as pénzügyi terv szempontjából, ami a vulkáni kitörést illeti. Ugye láttuk azt, hogy egész Európát lebénította a kitörés, már, és a, a, elsősorban azért, mert egyetlen egy hálózat működött a légi hálózat, ugye? Na most, és ezt bénította le. Más hálózatokat kell fejleszteni, ott a vasút, és más módozatok. Gross úr is tett érdekes javaslatokat, aztán a beruházásokkal lehet deficitet is csökkenteni, tehát a 2014-2020-as időszaknak mindenképpen a megoldás időszakának kell lennie, nem pedig a problémáké. Az euromatricát illetően ugye szó volt az úgymond periferikus országokról, de vannak alternatívák, vannak más lehetőségek is. Mi hajlandók vagyunk zöld folyosókat is javasolni. Tehát nem csak környezetvédelmi szempontból, hanem minden más szempontból, amikor is az alternatív lehetőségeket lehet felajánlani. Ami a logisztikai területet illeti, azt hiszem, hogy itt jó eredményeket lehet elérni majd. Mindenképpen nagyobb lendületre van szükség a logisztikai területen való munkában. Köszönöm. Monsieur úr, öni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen köszönöm a magyarázatokat is. Még a, az elnökség átvétele előtt már találkozott a bizottságunk tagjaival, és ez egy nagyon hasznos találkozó volt. Remélem, hogy találunk majd lehetőséget arra, hogy a bizottságra nyomást gyakoroljunk, hogy még az év vége előtt kiadja a fehér könyvet jó lenne, hogyha szeptemberben már nyomást gyakorolhatunk a bizottságra. Biztos megtaláljuk ennek a módját. Talán az el, a parlament elnöke tehetné ezt meg. Ami az eurómatricát illeti, figyelemmel hallgattam mindazt, amit elmondott. Az earmarking nagyon fontos dolog, Eh, ahogy elhangzott többször, itt nem arról van szó, hogy az állam kasszáját, eh, államok kasszáit akarjuk eh, megtölteni, hanem arról, hogy hogyan lehetünk hatékonyak, hogyan lehetnek például a vasúti szolgáltatások hatékonyak. Ugye 30 milliós támogatást kapunk, ez is egy fontos dolog, aztán beszélünk a zaj ártalomról Európában, aztán beszélünk a kamionok problémáiról, nem mindenhol ugyanazok a követelmények. Remélem, hogy az önök elnöksége alatt egy kicsit jobban odafigyelnek a vasútra. Önöknek olyan ismeretei vannak, ami, ami egy nagy fontos dolgot jelent, sokkal jobban ismeri a vasúti helyzetet, mint mások, éppen ezért az önök elnöksége alatt ezzel sokkal többet kell foglalkozni, és remélem, hogy egy európai filozófiát fognak majd megvalósítani. Köszönöm szépen, Stex úr, Brépolsz asszony. Visszavonom a kérdésemet. Mm, majd inkább a turisztikai témában szólalok fel, kevés az időnk, tehát visszavonom a kérdésemet. Röviden, miniszter úr, ön a hozzászólásában elmondta, hogy Belgium nagyon fontos szerepet játszik a belső piac, mint közlekedési piac kialakításában, és ezt minden nap átélheti ön is a mindennapi politikában nagyon nagy a népsűrűség eh, Belgiumban, ezért nagyon fontos a közlekedés. Központi helyen vannak Európában, a tranzit közlekedés nagyon fontos. Ezért örülök annak, hogy ezt a problémát eh, a központi helyen fekvő tagállamok problémáját felvetette. Ebben az Euromatrica rendkívül fontos szerepet játszik. De és ebben nem igazán sikerült előrelépnünk, a vasúti piac harmonizációja. Nagyon fontos, hogy ez hangsúlyos kérdés legyen. A recast elengedhetetlen a vasúti csomag esetén. Ezt kérem, hogy ez valósuljon meg. Aztán még egy pont, amit szeretnék elmondani. Vita alakult ki a a Regionális Fejlesztési Bizottságban, illetve a közlekedésben dolgozó kollégák között. A regionális forrásokból származó beruházások vagy pénzek felhasználása közlekedési infrastruktúrára. Hol vannak itt az egyes célkitűzési területek? Spanyolország például a Baleár eh, szigetek, eh, ez is egyes célkitűzés, és az infrastruktúra eh, kalapból finanszírozzuk ezt. Portugália, a déli terület, Németországban is vannak az új, az új tartományok területén, vagy az új tagállamok területén is vannak egyes célkitűzési területek. Itt erre kell koncentrálni, hogy itt megvalósuljanak a beruházások. Akkor tudunk megfelelő, kiváló közlekedés infrastruktúrával rendelkező belső piacot elérni. Köszönöm, Cikao asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden, miniszter úr. A Duna stratégia a Trojka programjának része. Spanyolország, Belgium és Magyarország trojkájáról van szó természetesen. Milyen prioritást tulajdonít ennek a stratégiának? A második kérdésem, hogyan szeretné használni a pénzügyi terv, vagy mi a célja a pénzügyi terv félidős felülvizsgálatával? Mit szeretne ezzel elérni? A pénzügyi terv félidős felülvizsgálata mm, felülvizsgálatával el lehet érni azt, hogy egyes tagállamok, amelyek a közlekedési infrastruktúrára nem használták fel a pénzüket, a pénzügyi terv második felében használhassák ezt fel. Köszönöm szépen, elnök úr, én is szeretnék röviden fogalmazni. Köszönöm, csatlakozom Ayala Sanders asszony kérdéséhez. Azt szeretném kérni, elnök úr, hogy Ayala Sanders asszony által feltett kérdést mindenképpen tekintse hangsúlyos és súlyponti kérdésnek. A második rövid kérdés a a giga mm, óceánjárók engedélyezésével kapcsolatban van-e már valamilyen elképzelés, vagy pedig ezt nem tartják fontosnak az elnökségük alatt? Köszönöm szépen, Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen, három kérdésem van, miniszter úr. Az első kérdés a euromatrica. A közlekedés teljes terhelése nem növekedhet, ezt mondta ön, de közben a külső költségeket valakire ki kell vetni. Na most ez hogy valósulhat ez meg? A külső költségeket valakire hárítani kell. Eddig a külső költségeket a tagállami költségvetésből fizették, nem a közlekedési ágazatból. hogy, nem értem, hogy ezt hogy akarják internalizálni, közben pedig a terhelés nem növelni. Mm, aztán az Alpesi konvenció, Alpesi egyezmény és a közlekedési nyilatkozat, közlekedési jegyzőkönyv kérdése. Hat évvel az aláírás után jó lenne lezárni ezt a témát. A harmadik kérdés pedig az utasjogok kérdése. Ön beszélt az jogokról, ugye? Nekem az volt a benyomásom, hogy az utasokat hát úgy tekinti, mint a közlekedés zavaró tényezőit, és nincs, nincsenek mindenhol egyenlő feltételek a közlekedésben. Minden ágazatban fontos lenne az egyenlő, az egyenlő feltételek megteremtése. A buszos közlekedésben még nem valósult meg ugye az utasjogok érvényesítése. Ugye azt mondják mindig, hogy nagyon nehéz ez a busz ágazatban, hát nehéz volt a légi közlekedésben, és nehéz volt a vasúti közlekedésben, mégis sikerült. Köszönöm. Kor úr következik. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, miniszter úr. Az ambiciózus célok nagyon jók, de ha megnézem a programot, és a kollégáim hozzászólásait meghallgatom, akkor egy kicsit elfog a félelem. Úgy látom, hogy nagyon sok akciót, nagyon sok lépést ígérünk az átlagembernek, és ezt senki nem fogja tudni megvalósulni, megvalósítani ezeket az, ezeket az ígérgetéseket. Az intelligens közlekedési móduszokról beszélt ön, ez nagyon jó jó, de mikor lesz, mikor valósul ez meg? Hogyha szeretnénk kevesebb közlekedést kevesebb forgalmat a közutakon eh, szeretnénk eh, javítani, a tehergépjármű vezetőknek az körülményeit, akkor új mérési módszereket kell megvalósítanunk. Köszönöm szépen. Miniszter úr, van egy kis problémánk. Weikmans asszony, asszony, ugye nagy türelemmel vár bennünket, vár ránk, és szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, hogy rövidek voltak, de még szeretnének elég sok kérdést feltenni, úgyhogy erre a legalább 20 kérdésre, konkrét kérdésre nem fog tudni igazából válaszolni most, viszont remélem, és a kollégák is remélik, hogy mivel elég közel van itt a munkahelye, ismét el tud jönni hozzánk egy másik alkalommal, mert látja, hogy az önök programja is nagyon gazdag, és nagyon nagy az érdeklődés e témák iránt, és nagyon gazdagító volt ez a vita, de hát sajnos idő problémánk van. A azt kérem csak, hogy ne válaszoljon minden kérdésre, hanem foglalja össze talán a vitát, és amikor önnek megfelelő lesz, akkor a szünidő után visszajönne hoznánk, és folytatnánk ezt a vitát. Úgyhogy már most a szakbizottság nevében újra ismételten meghívom önt, mert nagyon sok mondani valója van, nem merítettük ki ezt a témát még egyáltalán, úgyhogy köszönöm, és kérem, hogy összegezze a vitát. Elnök úr, mindenképpen ugye szeretnék bizonyos kérdésekre válaszolni. Ráner asszony, ugye itt giga vonalakról beszélt, vagy ja nem giga, hanem mega me, hanem mega volt, tehát a 60 tonnásokról volt szó, mert nem jól értette a miniszter úr. Tehát, hogyha vannak olyan kérdések, amelyeket írásban kapatok meg, akkor írásban is válaszolhatok. Nem, inkább jöjjön vissza, mondja az elnök egy másik alkalommal. Jó, rendben van, akkor a, az elnök kérése az szent, tehát akkor vissza fogok jönni. De azért kérem, hogy a zárszót tegye meg, összegezze a, a vitát. Ahogy már mondtam a beszámolomban, a bevezetőmben, nagyon nagy a kihívás, és a szándék, hogy szintén nagyon nagy, hogy előre haladjunk. Azt hiszem, hogy igen, nagy haladást tudunk majd elérni, hogyha megfelelő lesz a koordináció a bizottság, a tanács és a parlamenti frakció között. Mert én valójában úgy gondolom, és meg vagyok győződve arról, hogy ha egységes európai piacról beszélünk, Európai Unióról beszélünk, akkor a közlekedés és a szállítás mindenképpen lényegbe vágó szerepet játszik. Fontos, hogy a közlekedés jól működjön, és harmonikus módon ö, működjön és minden módozat egy szinten legyen kezelve. A, ami a makrogazdasági helyzetet, a biztonsági helyzetet, a környezetvédelmi helyzetet illeti, minden fontos rendelkezésre álló elemet figyelembe kell venni, természetesen ezt nem lehet csak fél év alatt elvégezni, de azért remélem, hogy az elnökségünk munkája végén már teljesen világosan kitűzzük a további célokat, és kielégítő eredményeket fogunk elérni e, ezen egységes piac érdekében, és ez természetesen a gazdasági, környezeti és biztonsági szempontból is nagyon fontos a közlekedés és a mobilitás számára az európai polgárok ezt így képzelik el. En mindjájuk nevében szeretnék köszönetet mondani a miniszter úrnak, ezért a, a végtelenül érdekes délutánért és látja a miniszter úr, sokan maradtak a teremben, és ismételten meghívom önt majd a szeptemberben, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt volt. Hölgyeim és uraim, kérem eh, a kis figyelmet önöktől a második részhez, a délutáni ülésünk második részéhez. Euh, Köszönetet szeretnék mondani Vékman asszonynak, aki idegenforgalmi miniszter. talán, talán ideben halkan kellene cserélni az eszmét, ha valaki hangosan akarná, akkor inkább termen kívül. Tehát üdvözlöm miniszterasszonyt a bizottságunknál annál is inkább, hogy első alkalommal látogat hozzánk idegenforgalomért felelős miniszter, amióta a Lisszaboni szerződés életbe lépett. Miniszterasszony, köszönöm az ön türelmét, és azonnal meg is adom önnek a szót minden halogatás nélkül. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, kedves képviselők! Először is szeretnék arra utalni, hogy nem az én hibám az, hogy a kollégák nem tudtak, hogy a kollégám nem tudott válaszolni az összes kérdésre, mert nem maradt erre idő, de ezzel az a szerencse éri önöket, hogy kollégám még, még egyszer vissza fog térni önökhöz mindenképpen. Én most az idegenforgalmi kérdésekről fogok beszélni önökkel, és bemutatom a prioritásainkat ezen a területen. Meg vagyok győződve arról, hogy a véleménycsere nagyon fontos, és nagyon aktív lesz a közlekedési idegenforgalmi szakbizottság és az elnökség között hiszen az önök szakbizottsága világos, dinamikus munkát végez, és ezt nagyra értékeljük. Engedjék meg, hogy már most utaljak arra, hogy természetesen utólag is, a véleménycsere után is rendelkezésükre állunk, mind én, mind kollégáim és természetesen további kérdéseket várunk önöktől, és ebben bízhatnak, hogy bármikor megtalálhatnak bennünket. Mielőtt Konkrétan rátérek az EU elnökség programjára a vízidegenforgalom területén, területén néhány megjegyzésem, más megjegyzésem lenne. Nyilván gyakran hallották már ezeket a megjegyzéseket, nem utolsó sorban akkor, amikor a miniszterelnökünk önöknél járt, de szeretném még egyszer elmondani azt, hogy az idegenforgalom nagyon fontos szerepet játszik a belga államban is, de közben folynak a szövetségi kormányról szóló tárgyalások Belgiumban, ezeket még nem sikerült lezárni, de ennek nem lesz hatása az elnökségi programra. Nagyon fontos ezt hangsúlyozni még egyszer. Az a belga eh, elnökség általános programját ez tehát nem érinti az előző kormány, vagy a jelenleg ügyvezető kormány előkészítette már a programot, ugye. Az idegenforgalmi program, ez Belgiumban regionális illetékességbe tartozik, vagy hát közösségi illetékességben, ugye van egy német közösség, egy flamand közösség és egy vallon közösség, és ezek a közösségek illetékesek azért, a, vagy felelősek azért a programért, amelyet én most be fogok mutatni. A legutóbbi választások tehát nincsenek hatással erre a programra. Továbbra is ugyanaz a miniszter felelős, ugyanazok a miniszterek felelősek ezért a témáért. Így tehát mindent megteszünk annak érdekében, hogy az önök elvárásainak megfeleljünk, amelyeket önök támasztanak, tehát a belga elnökség szemben. A prioritások természetesen a trióban valósulnak meg, Spanyolországgal, Magyarországgal együtt Belgiumnak ugye a Lisszaboni szerződés után először jut az a megtiszteltetés, hogy trióban dolgozzon, és ebben az összefüggésben szeretnék köszönetet mondani spanyol kollégáinknak, Juan Miskida államtitkárnak, aki tehát elődön volt az elnöki pozíció betöltésében, nagyon sokat tett az idegenforgalomért Meszkida úr. Ami az új munka módszert illeti, el kell mondanom, hogy a Lisszaboni eh, szerződés, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 195. cikke alapján dolgozunk, és ez lehetőséget eh, teremt arra, hogy európai idegenforgalmi politikáról beszélhessünk, és megfelelő intézkedéseket hozhassunk, kiegészítve a tagállami intézkedéseket. Az európai idegenforgalom 1,8 millió vállalkozást foglal magába, ezek főleg kis és középvállalkozások. Ez az európai GDP több mint 5%-át termeli, és közvetetten pedig a GDP 10%-ának termeléséhez járul hozzá. A teljes Európai Uniós foglalkoztatás 12% az idegenforgalomra jut. A foglalkoztatás növekedése az idegenforgalmi ágazatban nagyobb volt, nagyobb mértékű volt, mint a többi gazdasági területen. És ezt szeretném még egyszer megismételni itt, bár tudom, hogy önök is tudják, de nagyon fontosnak tartom, hogy hangsúlyozzuk az idegenforgalom fontosságát az Európai Uniós gazdaságban. Különös tekintettel, hogyha arról beszélünk, hogy mennyiben járul hozzá az idegenforgalom a az Európai Uniós 2020-as stratégia végrehajtásához. Nem szabad azonban azt sem elfelejtenünk, hogy a turizmus ugyanúgy, mint sok más terület, amelyekkel az Európai Parlament foglalkozik, nos tehát a turizmust is érinti a válság. De meg kell állapítanunk azt is, hogy az idegenforgalom, és ez jó is így, gyorsabban kiheveri a válságot, mint más gazdasági ágazatok. Még egyszer eh, mondanám, hogy eh, tehát az idegenforgalom nagyon fontos az európai 2020-as stratégia megvalósításában. Ebben az összefüggésben megmutatkozik az is, hogy a e, turizmus tehát összeköti, e, egy keresztmetszetet ad, keresztmetszetet ad az európai gazdaságról mind európai, mind nemzeti vagy tagállami szinten. Szeretnék néhány példát mondani arról, hogyha például versenypolitikáról beszélünk, belső, belső piaci politikáról, környezetvédelemről, foglalkoztatásról, regionális politikáról, vidékfejlesztésről. Mindezeken a területeken az idegenforgalom fontos szerepet játszik, itt még meg kell említenem a fogyasztóvédelmet is de még számos területet említhetnék. Nos, tehát gazdasági, környezetvédelmi és szociális területen számos kihívást kihívással találja szembe magát a turizmus. És most az a feladatunk, hogy ezen a területen, európai területen a megfelelő eszközökkel ö, cselekedjünk, lépéseket tegyünk. Ebben az összefüggésben az Európai Uniós tagállamok idegenforgalom, idegenforgalomért felelős miniszteri és államtitkárai 2010. április 15-én informális konferenciát tartottak Madridban, és elfogadtak ezen informális ülésen egy nyilatkozatot, amely a fenntartható és szociális idegenforgalmi modellről szól. tehát európai szintű konszolidált idegenforgalmi politika kialakítása mellett tették le a garast, amely persze figyelembe veszi a szubszidiaritás elvét is. Felelős, etikus idegenforgalmat szeretnénk, amely szociális, környezetbarát, kulturális és gazdasági szinten is fenntartható. A tagállamok azt javasolták, hogy új eszközöket és, és a céloknak megfelelő megközelítést kell alkalmazni. A turizmusban ki kell használni az új technológiákat, és az, a jó gyakorlatok cseréjét is ösztönözni kell. A nyilatkozat is szól erről és Európának láthatóságot kell adni, Európát megfoghatóvá kell tenni. hogy itt tehát ne kössük gúzsba az idegenforgalmat, hanem Európa szabadon nyitottan fejlődhessen ezen a területen is. A belga elnökség nagyon örül annak, hogy az Európai Unió Bizottsága elfogadott egy közleményt, Európa a világ legfontosabb idegenforgalmi célpontja, új politikai keret az európai európai idegenforgalom számára. Nos tehát, és ezt a nyilatkozatot június 30-án fogadták el. Megállapíthatjuk, hogy az Európai Bizottság a madridi nyilatkozat javaslatait figyelembe vette, és a magángazdaság, magánszektor ajánlásainak meghallgatása után, valamint az egyes hálózatok, szervezetek és egyesületek meghallgatása után hozta létre ezt a hogy fogadta el ezt a közleményt. A versenyképesség és a fenntartható fejlődés megvalósítása nagyon fontos. A Lisszaboni szerződés figyelembevétele mellett számos európai vagy több állami több állam részvételével megvalósuló kezdeményezés indítására kerül sor e, e négy kulcsfontosságú területen. Nyilván önök is tudják, hogy melyekről van szó. Egyrészt az idegenforgalmi ágazat versenyképességének erősítése. második a felelősség teljes és fenntartható idegenforgalom kialakítása. Harmadszor Európa láthatóságának erősítése. Európa, mint minőségi és fenntartható idegenforgalmi célpont. Negyedszer pedig az idegenforgalom bevonása az Európai Unió politikájába és pénzügyi keretébe. Az Európai Bizottság ezt a cselekvési keretet a tagállamokkal, illetve az idegenforgalmi ágazat főbb szereplőivel együtt szeretné megvalósítani. A belga elnökség legfontosabb prioritásai a következők, ezekre kell építenünk majd együtt. A spanyol elnökség készítette ezt elő, teljesen világos, hogy a belga elnökség számára nagyon fontos az, hogy egyértelmű alapot teremtsünk a jövőbeni európai idegenforgalmi politika számára, hogy meghatározzuk, hogy melyik területen valósul meg a, a az Európai Uniós idegenforgalmi politika kiegészítő jellege, tehát kiegészítő intézkedésekről van szó. Az első formális miniszteri tanács ülésén fogjuk ezt meghatározni. Nem először kerül sor a belga elnökség alatt eh, arra, hogy formális miniszteri tanácsi ülés lesz az idegenforgalom területén, és formálisan végkövetkeztetéseket akarunk elfogadni az Európai Bizottság részvételével, és ez fogja meghatározni a jövőben Európai Idegenforgalmi Politika alapját. Ez tehát az egyik fő célunk. És erre felépítve az Európai Turizmus Fórumot kell még említenem, ez novemberben lesz, és ez is foglalkozik ezekkel a témékkel, témákkal. Első végrehajtási intézkedéseket javasol majd, és ez, ez, a, ez a végrehajtás majd a szereplőkkel együtt valósul meg. Magyar kollégáink, akik ugye tőlünk veszik át a stafétabotot, erre az alapra építve folytatják majd a munkát. Melyek lesznek a legfontosabb témák, amelyeket Európa szere- Belgium szeretne felvetni? Szeretném elmondani önöknek, hogy melyek azok a területek, amelyeken előrelépést szeretnénk elérni, és reméljük, hogy ezek majd a végkövetkeztetésekben is szerepelnek. Először is nagyon fontos, hogy foglalkozzunk azzal, hogy hogyan tudjuk a fenntartható, felelős és minőségi idegenforgalmat, idegenforgalmi politikát végrehajtani. Az Európai Unió különös jegye kell, hogy legyen ez, Európa látható kell, hogy legyen, Európáról valak, mindenkinek jusson eszébe valami. Minőségi idegenforgalmat akarunk tehát megvalósítani. És szeretnénk a felelősségteljes és fenntartható szempontokat előtérbe helyezni. Szeretnénk ezen a területen tehát előrelépni. Szeretnénk az előző évek kezdeményezéseit folytatni, például az Éden programot és egyéb programokat. Kultúra és turizmus is fontos téma, amely ezt a témát is szeretnénk mindenképpen hangsúlyozni. Mondhatják, hogy a kultúrának már megvan a maga helye, de az idegenforgalomba szeretnénk integrálni valamennyire a kultúrát, és az idegenforgalom nem igazán használja ki a kultúrát. Hogyha megnézzük, globális szinten, akkor megállapíthatjuk, hogy Európában nagyon kis helyen nagyon sokszínű kulturális ajánlatot tudunk felkínálni a látogatóknak. A kulturális területen már nagyon sok kezdeményezés valósult meg, és ezeket az idegenforgalomnak ki kell használnia. Erről meg vagyunk győződve, főleg amiatt, mert azt szeretnénk, hogy az idegenforgalom nem csak a a tengerparton, vagy a hegyekben, vagy a fővárosokban valósuljon meg, hanem a régiókban is. Az európai régiók és új utakat járhatnak, és ezek az új utak példaértékűek lehetnek pontosan a kultúra és a turizmus összefüggése itt valósul meg, hiszen arról kell beszélnünk, hogy az ipari, kulturális örökségünket hogyan lehet hasznosítani, aztán a kultúra utakat, kulturális fővárosok vagy főváros mode- programja és példaértékű. Aztán lesznek olyan témák, amelyekben éppen hogy csak a vitát megindítani tudjuk, mert nem mi fogjuk lezárni a programokat vagy a vitákat, de felmerül a kérdés, hogy a jövőben milyen módszerrel fogunk dolgozni, szeretnénk a legjobb gyakorlatokat kicserélni. Hogy akarjuk ezt megvalósítani? Az Európai Bizottság azt javasolta, hogy legyen egy digitális platform, és ezen valósuljon meg a legjobb gyakorlatok cseréje. Ez egy jó példa de kérdés, hogy vannak-e egyéb lehetőségek is európai szinten? Lehet-e egy lépéssel tovább menni? Ez lesz az a vita, amelyben előre kell lépni. Tudásra van szükség az idegenforgalom területén, ezt a tudást javítani kell. Ehhez van szükség a cserére a tagállamok között, hogy tanuljunk egymástól. Felmerül a kérdés, hogy hogyan lesz, milyen módszerrel tudjuk ezt megvalósítani a leghatékonyabban hogyan tudjuk elkerülni a szükségtelen új struktúrák kiépítését a hatékony idegenforgalmi politika megvalósításában. Az is nagyon fontos, hogy formálisan ezeket a javaslatokat eh, tegyük meg majd, és kérjük eh, arra a tagállamokat, hogy formálisan is eh, hangsúlyozzák és vegyék tudomásul azt, hogy az idegenforgalom milyen fontos szerepet játszik Európa gazdaságában. Nagyon fontos az, hogy nem csak szerződésben határozzuk ezt meg, hanem a tagállamok tényleg támogassák ezt, és az idegenforgalmi ágazatot elismerjék, és elismerjék ennek fontosságát, értékét. Európa, mint idegenforgalmi célpont mindenképpen támogatandó különböző intézkedésekkel. Az interneten keresztül is jobban kell Európát reklámozni. Az innováció rendkívül fontos szerepet játszik a turizmusban, nem csak a kutatásban fontos az innováció, hanem az idegenforgalomban is ahogy már mondtam, főleg a kis és középvállalkozásoknál fontos az innováció alkalmazása. Az új technológiák alkalmazása is rendkívül fontos szerepet játszik. Adó állsz a turizmus a kezünkben, a gazdaságilag és gazdasági és szociális európai identitás kialakításában. Aztán említettem már ugye az idegenforgalom kulturális aspektusait. Ez nagyon fontos számunkra. Éppen az a szegénység elleni harc európai évében és a szociális kirekesztés elleni harc európai évében fel kell vetnünk a szociális idegenforgalom témáját. Sok tagállamban ennek hagyományai vannak, itt is felmerül a kérdés, hogy Európa milyen ösztönzőket adhat. Vagy adjon-e egyáltalán ösztönzőket, szükség van -e erre? Ez fontos téma a belga elnökség során. Ö, negyed órát használtam ki, mert negyed órát kaptam, úgyhogy van még háromnegyed óránk, hogy megvitassuk ezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen a figyelmüket, és várom a kérdéseiket, és várom a vitát. Merci beaucoup, madame. Köszönöm, miniszterasszony, mondja az elnök. Ez a gyors és tartalmas, azonban a határidőt betartó előadást hallottuk. Most a koordinátoroknak adom át a szót, Matthieu Gross úrnak először is. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, miniszterasszony. Kettős premiért ülünk ma. Először is, először kerül sor arra, hogy mióta a Lisszaboni szerződést elfogadtunk, az idegenforgalom ugye Lisszaboni szerződés alá tartozik, erről a kérdésről beszélünk, másodszor pedig először hallunk német anyanyelvű belga minisztert, aki ráadásul az anyanyelvét is beszéli. Nagyon örülök ennek. A turizmus nagyon fontos terület. Egy olyan szakbizottságban ülünk, amely mobilitással, turizmussal foglalkozik, közlekedéssel és idegenforgalommal, és e, ezekbe, ezekre a területekre több mint 20 millió foglalkoztatott tartozik, több mint 20 millió foglalkoztatott és a mobilitás és az idegenforgalom szorosan összefüggnek. És itt az ideje, hogy hidat verjünk a mobilitás és az idegenforgalom között kölcsönös érdekről van itt szó, gazdasági szempontból is, a mobilitást fenntarthatóan fejleszteni kell, de az idegenforgalomra is jó hatással lesz ez. Európa sokszínű. Ennek a sokszínűségnek megvannak a hátrányai is hiszen ugye szeretnének sokan annyira autonóm módon eh, viselkedni és eh, egyéni utakat járni, hogy a többieket nem veszik figyelembe. Hogyan látja ön e, ezt Belgium szempontjából, amely önmagában is annyira sok, sokszínű ország, és mennyiben, hogyan látja ezt európai szinten? Hogyan akar kitörni a tengerpart hegyvidék főváros idegenforgalom szorításából, hogyan akarja ezt kicsit kijebb vinni? szélesebb körűvé tenni. Gyakran felmerül aztán az a kérdés is nálunk, hogy mivel fizetjük mindezt ki, hogyan látja ezt a jövő szempontjából. Jó ötletekre szükség van, a jó ötleteket eh, ki kell cserélni egymás közt. Hogyan tudjuk ezt konkrétan eh, támogatni? Aztán eh, beszélt a hálózatokról, kollégám, Simpson kollégám is nagyon örült ennek. A hálózatok a kultúra kulturális városok és az ipari városok közötti hálózatok össze fognak fonódni, és ez nem negatív, hanem pozitív alternatívát kínál a tengerpart és hegyvidéki turizmus mellett. Aztán beszélt ön még a szociális turizmusról, és hát itt említenék, említeném a csökkent mobilitású személyek utazási lehetőségeit. 120 millió ember, emberről lehet szó, ez nem kevés. Európai szinten ezt mindenképpen el kell fogadni. Nagy forradalomnak tekinteném azt, hogyha Európában harmonizálnánk például a hotelek csillagjelzéseit, hát ez tényleg nagy forradalom lenne, de ezt nem is várom önöktől, de nagyon jó lenne, hogyha egységesíteni tudják a csökkent mobilitású személyek számára a lehetőségeket, a, a jelzéseket, a, a normákat, ez már tényleg ez is önmagában is nagy előrelépés lenne. Köszönöm szépen. Köszönöm, Mathieu. Alkadra Hussein úr jön. Köszönöm. Miniszter asszony, először is köszönetet kívánok mondani a bevezető szavaiért, és elmondani először is, hogy frakciónk részéről mindent megteszünk, hogy ön támogassuk. Az idegenforgalom egy nagyon fontos ágazat, de ugyanakkor a mi szakbizottságunk hatásának korlátait is tudnunk kell összehasonlítva azzal, hogy milyen lépéseket tudunk megtenni a közlekedés területén. Nagy ágazatról van szó, sok embert foglalkoztató ágazatról van szó, Európán belül illetve Európa feltehetőleg a legfontosabb idegenforgalmi célpont a világon, de hogyan lehet koordináltan lépni, hogyan lehet ezt a potenciált kihasználni. Ezen a téren van mit tennünk, erőfeszítéseket kell tennünk. Most, hogy életbe lépett a Lisszaboni szerződés, és hogy ennek részét képezi fontos tényezőként az idegenforgalom is, szociális szempontból is, a közlekedési politika, is hatással van közvetve vagy közvetlenül az idegenforgalomra. Amikor az utasjogokról beszélünk, de ennél messzebbre is mehetünk. Tehát arra van szükség, hogy sokkal jobban koordináljunk. Ezt mindjárt azzal is lehetne kezdeni, hogy jobban összegyűjtjük a statisztikai adatokat, jobban kezeljük ezeket az információkat, ugye, hogy összehasonlíthatóvá legyenek a, a tények, tehát, hogy ugyanaz a kategória, csillagszám ugyanazt jelentse a különböző országokban. Tehát integrált információ átadásra van szüksége, ennek kell, hogy legyen egy megfelelő honlapja, ezen gondolkodni kell, és az előttünk lévő javaslat arra vonatkozóan, hogy integrált legyen a menetjegyrendszer, ez a közlekedés területén is megvalósulhat, de ugyanezt a rendszert, ennek a logikáját más területen is felhasználjuk. Első lépésként a közlekedésben megtesszük, de önök, ön, mint idegenforgalmért felelős miniszter, az idegenforgalom területén is elgondolkodhat ilyen megoldásokon. Tehát van mit koordinálni, hogyan lehet koordináltan használni a már meglévő infrastruktúrákat annak érdekében, hogy jobban feltöltsük a szállodai kapacitásokat, hogy az utasok jobban oda találjanak a különböző célhelyekre, ez Európának is a többletértéke, többletértéket jelent, hogy új idegenforgalmi elképzeléseket fejlesztettünk ki, az ipari örökségre gondolunk, itt óriási a kultúra, a vidéki területek ilyen megközelítése terén is van még néhány gondolat, amit ki lehet bontani tehát az Európát áthálózó idegenforgalmi akciókban. Befejezem, azzal zárom, hogy azt gondolom, hogy a vitát megindíthatjuk jó néhány dolog harmonizálásáról is. Hogy hogyan segítsük a fogyatékkal élőket, milyen minimum kritériumokat állapíthatnánk meg annak érdekében, hogy hogyan soroljuk osztályokba, hogyan ö, minősítjük csillagokkal a különböző idegenforgalmi vendéglátóipari egységeket. Ennek persze kell, hogy legyen egy menetrendje, egy ütemezése, hogy felmérjük azt, hogy mennyi időre van szükség ahhoz, hogy eljussunk a harmonizációhoz, de mindazonáltal önnek nagyon sok sikert kívánok, és remélem jelentős eredményeket sikerül elérni a fél év végére. Ezin Meissner asszonynak adom meg a szót, mondja az elnök. Köszönöm szépen, miniszter asszony, nagyon örülök annak, hogy itt van a szakbizottságunkban. Annak is örülök, hogy az új Lisszaboni szerződésnek köszönhető kompetenciával az idegenforgalom területén is kompetensek lehetünk. Nagyon sok területet, nagyon sok ötletem lenne. Az idegenforgalom ugyan nagyon fejlett, de nincs még koncepciója, európai koncepciója. Teljesen igaza van, nagyon sok embert foglalkoztat az idegenforgalom, ezért is nagyon fontos eh, ez a terület és fontos, hogy amiatt is, hogy az embereknek több a szabadidejük, mint korábban volt, és a szabadidejüket értelmesen akarják eltölteni. Nem mindenkinek van sok pénze. Sokan, sokan vannak, akik nem a tömegturizmus helyeire szeretnének menni, alternatívákat kell nyújtani ezeknek az embereknek, és persze sokan akarnak még mindig Majorkán napozni és sörözni, mások mondjuk extrém sportokat akarnak a hegyekben űzni, de vannak, nagyon sokan vannak, akik teljesen más dolgot, mást szeretnének csinálni a, szabadidőkben, a szabadidejükben, ha csak a saját ismerőseimre gondolok, és hogyan tudunk nekik lehetőséget nyújtani, hogyan tudunk ebből az egészből egy koncepciót kialakítani. El tudom képzelni, hogy egy Európai Uniós idegenforgalmi fórum nagyon sok ötletet felvet, és már ebből is kialakulhat egy koncepció. Felmerül a kérdés tehát, hogy van-e valamilyen ütemterv, mikor lesz ez a fórum, mikor lesz az első formális miniszteri tanács, jó, tudom, hogy november az hosszú hónap, 30 nap, novemberben lesz ez a fórum, de pontosan mikor? Példaértékű példát mutathatunk Európában a minőségi és nem hangos, inkább csendes idegenforgalom szempontjából. Szociális turizmusról is beszélt, ez nagyon fontos, hiszen nem csak azért fontos, mert vannak olyanok, akik valamilyen fogyatékossággal élnek, vagy nem tudnak annyit fizetni, és mégis szeretnének szabadságra menni, de azt is tudjuk, hogy vannak ugye fő, van főszezon, és ott minden drága, és sokan vannak, és van ö, utószezon vagy előszezon, ahol kevesen vannak, és minden olcsóbb. Hogy lehet kicsit kiegyenlíteni ezeket a dolgokat? Hogyan lehet átterelni az embereket? Van -e erre valamilyen koncepció? Nekem nincs koncepcióm, de van sok ötletem. Hogyan lehet ezeket az, ezeket az ötleteket koncepcióvá emelni? Én a Deisternél élek, és itt nagyon-nagyon sok régi kis bánya van. Azért mondom ezt, mert az ipari kultúráról beszélt ön, és ez Hannover környékén egy vonzó turisztikai célpont akár máshol is lehetnek ilyenek. Nálunk aztán nagyon sokan érdeklődnek a a középkor iránt, a középkori kultúra iránt. Ugye nem mindenki dicsekedhet középkorral, nem minden kontinens. Sok európai foglalkozik a középkorral, sok embert érdekel a középkor, nem csak a gyerekeket. Egyesek azt gondolják, hogy a Harry Potter is egészen középkori mítoszokból táplálkozik, pedig ez nem biztos, hogy igaz. De mégis e, ez kiváltott egy bizonyos érdeklődést a középkor iránt vannak olyanok, akik egy bizonyos festő, szobrász, író, nyomdokaiba szeretnének lépni idegenforgalmi szempontból, nem azt jelenti, hogy ugyanolyan nagy művet szeretnének létrehozni, vagy ugyanolyan nagy hatással szeretnének lenni a kulturális életre, hanem sokkal inkább, hogy felszeretnék deríteni ennek a művésznek az életét, és ez határozza meg az utazásaikat. Vagy említhetném például a, a Szent Jakab utat is, a arándokutat, az arándokokat, tehát ezeket a tematikus idegenforgalmi vagy turisztikai célokat. Végül a régi öm, kézműves technikák is nagyon érdekesek lehetnek, ez sok embert érdekel. Egész turisztikai koncepciót lehet ez alapján létrehozni. És végül pedig rátérnék én is még a tengerpartra. Nos, hát én alsó százországból érkeztem, nekünk van tengerpartunk, itt van a Vattenmeer, múzeum, illetve mm, kulturális, illetve természeti park és régió, ez Hollandiára is kiterjed, nem csak Németországra. Hogyan lehet a védett területeket, természetvédelmi területeket összeegyeztetni az idegenforgalommal, hogyan lehet ezeket megnyitni minőségi turizmus előtt, ez például a két terület együttműködését erősítheti. Köszönöm Meissner asszonynak. Kramer úr, parancsoljon. Köszönöm. Én is szeretnék köszönetet mondani, nagyon érdekes volt ez a bevezető. Találkoztunk a madridi ülésen, ugye? Azt is el kell mondanunk, hogy az idegenforgalom az idegenforgalmat tönkre is teheti. Ugye 20 millió munkahelyről van itt szó, ez nagyon fontos, de romboló hatása is lehet az idegenforgalomnak. Tudjuk, hogy a földközi tengeri tengerpartot az idegenforgalom gyakorlatilag sok területen már tönkretette. Jó lenne elemezni, hogy mi vezetett ide. Vannak olyan idegenforgalmi területek, amelyeket ma már fel sem lehet keresni, annyira tönkrementek. Ebben az összefüggésben érdekes lehet a, a, a Computer Reservation Systembe újra felvenni a hatos preambulum bekezdést, hogy tehát össze lehessen hasonlítani a különböző útvonalakat, vagy a különböző öm, közlekedési módokat, mennyibe kerül vonattal, mennyibe kerül, öm, mennyibe kerül öm, repülővel, milyen a, szén, a széndiokszid kibocsátás, milyen sokáig tart, stb. A jövőbeni generációnak szeretnénk ugye esélyt adni szintén az idegenforgalomra, a fenntartható turizmus ezért fontos szerepet játszik általánosságban. És most a kedvenc témámnál vagyok, ki hitte volna 30 évvel ezelőtt, hogy a kerékpár turizmusnak ilyen nagy jövője lesz. 20 éve azonban növekszik a kerékpáros turizmus évről évre. Riké úr is biciklivel utazik. ő maga is nagyon lelkes, csak rá kell nézni, és látni lehet, hogy mennyire örül és mennyire szereti a bicikliét. Rengeteg kerékpár út van, ezek idegenforgalmi célokat is szolgálnak. Egész Norvégiából le lehet menni Santiago de Compostelába. Miért ilyen vonzó ez? Amikor 20-25 éve kezdtük a kerékpárturizmust, azt mondták, hogy csak tavak, illetve folyók mentén érdemes kerékpározni, mert ott minden lapos és lehet tekerni. De hát ez megváltozott, az emberek mást akarnak. A, a, a zarándokok milliónyian zarándokolnak a zarándokutakon. Nagyon sokan mondják, hogy legalább életükben egyszer szeretnének egy zarándok célt elérni aztán az európai, a vasfüggöny nyomvonalán is mennek ilyen idegenforgalmi utak. Hát itt a történelmet át lehet élni. És ezek az utak nem csak nyugaton, hanem keleten is, tehát a vasfüggöny menti útvonal nem csak keleten, hanem nyugaton volt, nyugaton is elhagyott területeken keresztül vezetett, és ez most érdekli az embereket, vagy a Pireneusokon, és Pireneusokban is, hát nem sok olyan útvonal van, ami megfelelne a kerékpár utaknak, a kerékpár utak kívánalmainak, de hogyha valami érdekes van a Pireneusokban, akkor hirtelen a kerékpárosokat is érdekli ez. Tehát ezeket a dolgokat érdemes összevonni, összekapcsolni. Két-három dolgot együtt lehet elérni ennek köszönhetően, mert egyrészt az emberek képzése megtörténik, tehát a kultúrát felfedezik, aztán a, óvjuk a környezetet a kerékpár turizmussal, harmadszor pedig ezeket a területeket is bekapcsoljuk az európai idegenforgalomba. A nagyvárosoknak, Barcelonának, Berlinnek, Rómának, Firenzének nincs, nincs szüksége idegenforgalmi programra, hát mert ezek önmaguktól is, ezek önjáró idegenforgalmi célpontok, itt nem kell nagy európai programot kidolgozni, sokkal inkább az a, az elhagyatottabb régiók szempontjából fontos az idegenforgalmi fejlesztés. Fontos az a vasútat összekapcsolni a kerékpáros közlekedéssel. Az IC nem igazán akar kerékpárt szállítani, de a TGV, a, a Thalys vagy más vasúti, más vonatok bizony vállalják a kerékpárok szállítását. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezt megvalósítsuk. Aztán Utoljára, utolsóként pedig a, a korlátozott mozgás képességűeknek a, a utazási lehetőségeinek a kiépítése. Az új építéseknél figyelembe kell venni, hogy, hogy akadálymentesen kell építeni. Persze drága a régi, a régi projekteket átépíteni, ott meg kell nézni, hogy mennyiben lehetséges az akadálymentesítés, de az újaknál mindenképpen akadálymentesen kell építeni. Köszönöm. Köszönöm, Kramer úr. Most a miniszterasszonynak adok lehetőséget arra, hogy reagáljon a különböző kérdésekre, észrevételekre. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a különböző hozzászólásokat. Bizonyos kérdések felmerültek tehát, és világossá válik, hogy az idegenforgalom keresztmetszet, tehát adhat, ez egy keresztmetszet ágazat. Krámer úr, Alcadraui is többen is említették, hogy a mobilitásról van itt szó. Milyen szerepet játszik az idegenforgalom a mobilitás területén, a környezetvédelemben is szerepet játszik. Egy dolog biztos, hogyha az Európai Unió aktív az idegenforgalomban, az idegenforgalmi politikában, akkor nem eshet vissza a e, standardok területén, tehát a környezetvédelem e, mindenképpen fontos, továbbra is fontos, az Európai Unió csak akkor lehet aktív, hogyha e, többletértéket teremt, hogyha, hogyha környezetbarát, és kiegészíti a tagállamok intézkedéseit. Ezt szeretném világossá tenni és hangsúlyozni. Az Európai Unió csak a többletértékben valósulhat meg. Az Európai Unió önmagának már bizonyos sztenderdeket meghatározott, és ezek mögé nem, vagy alá nem eshet. Ezt meg fogják találni a végkövetkeztetésekben is. Ugye beszéltünk sokat a fenntartható, a környezetbarát turizmusról, Véleményünk szerint azonban szociális idegenforgalomról is kell beszélnünk, többen is említették ezt. Szabályozhatunk-e? Tették fel többen is a kérdést. Szabályozhatjuk-e azt, hogy minden infrastruktúra akadálymentes legyen Európában. Hát ez nem, ez nem működik. Ilyen szabályzást nem tudunk elfogadni, de föl fog merülni a kérdést, hogy a metóduson, a módszeren keresztül, a, a legjobb gyakorlatok cseréje módszerén keresztül mennyiben valósulhat ez meg? Hogyha az Európai Unió legfontosabb és legjobb idegenforgalmi destinációként akarja meghatározni magát, akkor tudnia kell azt is, hogy hogy lehet ezt elérni. Hát ezt csak úgy lehet elérni, hogyha magas minőségi sztenderdeket fogad el, és ezeket a sztenderdeket tiszteletben tartja, legyen szó akadálymentességről, legyen szó akár más kérdésekről, de az akadálymentesség hozzá tartozik a minőségi turizmushoz. Hogyha Európa ezt a célt akarja követni, ezt akarja elérni, akkor természetesen ezbe az irányba kell elindulni. Bár ehhez most nem tudunk szabályozást elfogadni, és nem tudjuk ezt rá kényszeríteni a tagállamokra. Ez önkéntes, megközel, önkéntes cselekvés keretében kell, hogy megvalósuljon. Annyit mondhatunk, hogy ajánljuk azt, hogy az Európai Unió ebbe az irányba induljon el az idegenforgalom területén. Azt szeretném még elmondani, hogy a tagállamok többsége szempontjából, vagy tagállamok a legtöbb tagállamban fel sem merül a kérdés, hogy, hogy csak ez lehet az egyetlen út. Ez mindenki számára, vagy nagyon sok tagállam számára világos, hogy hogy a fenntartható és minőségi idegenforgalom az egyetlen út. Ez világos a belga elnökség számára, és feltették azt a kérdést, hogy mikor lesz az Európai Idegenforgalmi Fórum november 18-19-én Máltán, nem tudom, hogy van-e itt máltai kollega, nem látok máltai kollégát, de lehet, hogy ez furcsa, de nem is annyira. Második ránézésre már nem annyira furcsa, mert a máltaiakkal megállapodtunk abban, hogy a belga elnökség Máltán szervezi meg az Európai Idegenforgalmi Fórumot. Aztán október 12-én lesz az Európai Idegenforgalmi Tanács, ami pedig Luxemburgban lesz. Ezek a határidők, vagy ezek az, ez az ütemterv. Az Európai Idegenforgalmi Fórum persze bizonyos témákat fel fog vetni, és meglátjuk, hogy milyen, végkövet, milyen végrehajtási intézkedéseket tudunk ezekhez rendelni. Az idegenforgalom és a jövőbeni idegenfor, európai idegenforgalmi politika ott kell, hogy aktív legyen, ahol szükséglet van, ahol erre szükség van. Meg kell nézni, hogy milyen kritériumoknak kell megfelelni az akadálymentesítés terén, a környezetvédelem terén, a hálózatok kialakítása terén. A régiókat akarjuk erősíteni. Olyan régiókat, amelyek nem hegyvidéki és nem eh, tengerparti régiók. Ezeken a területeken kellene előrelépni. lépni és ezen a területen kell többletértéket elérni. És ezzel az aduásszal, ami a kezünkben van, eh, kell előrelépni ezen a területen. Sok színűség ez az aduász, ami a, keletünk, ami a kezünkben van. Eh, nagyon sok eh, kulturális útvonal van, legyen szó a mm, zarándokutakról, ipari kultúra útvonalairól, nagyon sok ilyen útvonal van Mindez fontos, mindezek fontos témák. Hogyha azt a kérdést teszik fel nekem, hogy az európai regionális fejlesztési politika fontos szerepet játszik az európai idegenforgalmi politikában, akkor természetesen igen a válasz. Ez Azért is igen a válasz, mert én tudom, hogy a regionális fejlesztés mit jelent az idegenforgalomban, hiszen ezért a területért is felelős vagyok, és tudom, hogy mit jelent a határokon átnyúló fejlesztés az idegenforgalomban. Közös idegenforgalmi infrastruktúra, infrastruktúrális projektek megvalósítása is fontos téma lesz, és ezzel szeretnénk az idegenforgalom keresztmetszet jellemzőjét szem elé, illetve hangsúlyozni és szembetűnővé tenni. Tehát gyakorlatilag, ami a mobilitást illeti, a regionális politikát illeti, a környezetvédelmi politikát illeti, ezek mind-mind szerepet játszanak az idegenforgalomban, így valósul meg a keresztmetszet jelleg. A turizmus, a jövőbeni e, turizmus vagy idegenforgalmi politika e, ki kell, hogy egészítse azt, ami már létezik Európai Uniós vagy tagállami szinten. És ezt szeretnénk mi, ezt a struktúrát szeretnénk mi megvalósítani. Szeretném minden válasz, minden kérdésre, remélem, hogy sikerült válaszolnom. Ami a standardek harmonizálását illeti, hát legalább hát jó, most itt nem indulhatunk ki a szállodai sztenderdekből vagy csillagokból, de legalább felmerült a csökkent mobilitású személyek számára a sztenderdek egységesítése. Ezen a területen, Európai Uniós szinten megint csak el kell, hogy mondjam, hogy nem tudunk szabályozást elfogadni. De mi az e, ehhez, ez a, ehhez a Lisszaboni szerződés nem ad, nem ad elég mozgásteret. De a vitát mindenképpen el kell indítani, és ugye, hogyha hangsúlyozzuk, és már pedig hangsúlyozzuk, hogy minőségi öm, turizmust akarunk megvalósítani, akkor ehhez standardekre is szükség van. Ehhez öm, ehhez eh, megfelelő eszmecserére van szükség, legjobb gyakorlatok cseréjére van szükség, előre kell lépni ezen a területen, de ehhez nem tudunk szabályozást elfogadni. Felmerül majd a kérdés, hogy milyen módszert használunk ezen a területen, hogyan tudunk előrelépni. Nagyon sok példa merült fel, természetesen a magángazdaság, magánszektor fontos szerepet játszik és a magánszektor is saját maga számára önszabályozóként lép fel. A tagállamok sem szabályoznak átfogó szinten ezen a területen, sokkal inkább az egyesületek, az idegenforgalmi szervezetek végeznek önszabályozó tevékenységet. Nagyon komplex ez a téma tehát, és az Európai Turizmus Fórum olyan helyszín lesz, amelyen a legfontosabb szerekvállalók ülnek egy asztalnál, és ezeket a kérdéseket fel lehet vetni ami az idegenforgalmi ágazat láthatóvá tételét illeti, ez ezen az idegenforgalmi fórumon is fel fog merülni. Az idegenforgalmi ágazat és önmaga is természetesen szívesen részt vesz a vitákban. Köszönöm szépen, miniszterasszony, és akkor a második kérdés sorra térünk át. Hatan jelentkeztek még szólásra. Kérem, hogy két percre szorítkozzanak, hiszen így is nagyon eredményes volt a mai délután. Úgyhogy Renner asszonynak adom most meg haladéktalan a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszter asszony. Nagyon örülök, hogy ilyen ambiciózus célkitűzéseket fogalmazott meg a belga elnökségre. Fontosnak tartom, hogy a kultúra és turizmus összefüggésére fontos hangsúlyt helyez, hiszen össz Ausztria szempontjából elengedhetetlen fontosságú a kultúra szerepe az idegenforgalomban a probléma az lehet, hogy az európai idegenforgalmi politikában olyan célokat határozunk meg, amely minden tagállamnak megfelel, és amely megfelel a jogi keretnek is. Olyan projekteket kell találni, olyatokat kell támogatni, amelyek eh, tehát ide passzolnak, és ami a finanszírozást illeti, feltenném azt a kérdést, hogy hogy egy külön költségvetési fejezetet támogatnak-e, az idegenforgalom, mint költségvetési fejezet megvalósulhat-e, ezt támogatják-e önök, vagy pedig csak kísérleti projektek valósulnak meg? Emellett az Európai Bizottság közleményében az idegenforgalmi áramlatok mm, ról szóló vizsgálatok elvégzésére is utalnak és ezeknek az idegenforgalmi áramlatoknak egy kicsit az időben való felosztásáról vagy elosztásáról lenne szó. Most éppen mindenki, Európában mindenki most indul szabadságra. Jó lenne, hogy kicsit jobban tudnánk Ehm, szabályozni ezt a kérdést, hogy jobban tudnánk harmonizálni ezt a kérdést. Persze ezt nem lehet egyik napról a másikra megvalósítani. E, és nyilván csak akkor valósulhat ez meg, hogyha a tagállamok hajlandók erre és készek erre. Sok sikert kívánok! Köszönöm Várnul eh, asszonynak. Madame Espoyé a szó az imént átadta ezt a lehetőséget később másnak. Köszönöm, elnök úr! Örülök annak, hogy a miniszterasszonynal egy struktúráltabb vitát tudunk, eszmecserét tudunk lefolytatni a az idegenforgalomról. A Lisszaboni szerződés óta több a hatáskörünk, illetészségünk, 2007-ben a portugál elnökség alatt még ez nem így volt, akkor nem foglalkoztak idegenforgalmi kérdéssel a tanácsüléseken. Tagállamainknak pedig érdekében áll, hogy foglalkozzunk ezzel az ágazattal. Nagyon érdekes, lelkesítő ötletek hangzottak el, felvetések, de még konkrét programot nem ismerhetünk meg a vannak javaslatok, de szeretném, hogyha ezt egy honlapon, egy program formájában is elolvashatnám. Remélem ez hamarosan bekövetkezik, mert nagyon szép elképzelések hangzottak ugyan el, de az a fontos, hogy meg is valósítható legyen. A Máltán megszervezendő tanácskozást nagyon furcsálom, furcsa ötletnek tartom. A múltban az éves fórumot mindig abban az országban tartották, ah, amelyik éppen az elnök, soros elnök kitisztelt betöltötte. Miután regionalizált politikáról van szó, talán ezt még hangsúlyosabbá kellene tenni de nem hallottam, hogy milyen indok alapján esett Máltára a választás az idén. Személy szerint ez engem érdekelne. Egy sor témára is utalt a eh, miniszterasszony, mind nagyon érdekes téma volt, ehhez nem is fér kétség, de talán a turisztikai marketing kérdésével is kellene talán foglalkoznunk. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a határmenti régióknak jobban kell együttműködni. Én belga, a belga határon innen Lim, Limburg tartományban dolgozom, de Vallóniával, Németországgal, Hollandiával együttműködünk, határosak vagyunk. Elég jó az együttműködés, jól megértjük egymást a határon átnyúló együttműködésben a különböző destinációkkal kapcsolatban nem elég, ha konkrét régiókat határozunk meg, hanem az is jó, hogyha határon átnyúló destinációkban is gondolkodunk. Ez is megérne egy tanulmányt, megvizsgálandó, hogy milyen akadályokat kell még ezen a téren leküzdenünk, hogyha igazán versenyképes idegenforgalmat akarunk, az illetékek kérdése, a vízum kérdés az, ami vizsgálandó például. Ezek haszontalan akadályok lehetnek. Remélem ezen a téren is előreléphetünk hamarosan. Köszönöm. Köszönöm, asszonyom. Ayala Sanders asszonyé most a szó. Köszönöm, elnök úr. Az imént ki kellett mennem a teremből, mert hívtak. Először is köszönetet szeretnék mondani a miniszter asszonynak, hogy ellátogatott hozzánk és tájékoztatott az idegenforgalmi kérdésekről. Olvastam a fényképe alatt egy kis nyilatkozatot, amelyben szó esik arról, hogy az Unió teremtse meg ehhez a pénzügyi finanszírozási lehetőségeket is, hogy az idegenforgalom fejlődhessen. Nagyon fontos az idegenforgalomra szánt pénzügyi eszköz. Mi is azt gondoljuk, hogy Európának meg kell teremtenie a megfelelő eszközöket a saját ambíciója célkitűzései megvalósításához ha ön ezen munkálkodik, ez nagyszerű, és én száz százalékig ön mögött állok, felsorakozom ön mögött. Szeretném azt is elmondani, hogy amikor a belga programról beszélt ön, az elnökség számára úgy tűnt, hogy két aspektus került kihangsúlyozásra. Az a csökkent mozgásképességű személyekről, az idős személyekről esett szó, akiknek több a szabadidejük, de kevesebb a képességük, akár pénzügyi képességük is, vásárlóelejük, de azért mégis tényezőként számba vendők, ők is utazni akarnak, az egészségük védelmében is tehát ezt a lehetőséget is meg kell ragadni, hogy megteremtsük nekik a lehetőséget, hogy jobban érezzék magukat Európán belül. Ilyen típusú idegenforgalmat ennek a közönségnek is biztosítani kell, akik a történelem, a kulturális örökség, az ipari örökség iránt érdeklődnek, és ugyanakkor ez jót is tesz nekik, ez egy szociális idegenforgalmi program. Másrészt a feltörekvő turizmus kérdése, itt vízum, különböző destinációk kerülnek számításba, vételre, ebben is ki kell alakítani a pozícióinkat teljesen egyetértek azzal, hogy minőségi normákat kell kialakítani, felállítani. Ne legyen ez ugyan homogén, de azért mégis egyfajta referencia keretként működjön. A, szak, a szakma területén is, az idegenforgalmi szakma területén is. Mi Spanyolország idegenforgalmi destináció vagyunk, és nagyon jó iskoláink vannak, ahol képezzük a szakembereket, de mégis szakember hiány van bizonyos területeken. Az idegenforgalom szükségleteinek kielégítésére programokat állítottunk fel, képzési programokat, vannak csereprogramok Franciaországgal, stb. másokkal. És a és ennek köszönhetően dinamikusabbá válik az idegenforgalom. Köszönöm, Sander asszony. Most átadom a szót a következő kérdezőnek. Köszönöm, elnök úr. Miniszter asszony, üdvözlöm Önt, nagy örömömre szolgál, hogy találkozhattam önök, Önnel, és hogy ezt hogy az, azt követően, hogy Madridban szervezett programon is együtt vehettünk részt. Nem szeretném megismételni azt, amit kollégáim már elmondtak. Őszintén úgy gondolom, hogy válság idején az idegenforgalom talán az a mentőv lehet, amely segítünk, segítséget kaphatunk, hogy kievickéljünk a bajból. Egyet értek a belga elképzeléssel, az ambiciózus programmal, jelentős politikai kihatása is van az elhangzottaknak. Tehát, hogy munkahelyeket, foglalkoztatást erősítsünk, teremtsünk, a minőség, a közlekedés, a mobilitás és a környezet szempontjai, ezek mind elhangzottak. Ezek nagyon nagyra törő elképzelések. A bizottság a június 30-ai közleményében is megteremtette ennek az alapjait, de ugyanakkor rámutatott, hogy a szubszidiaritás elvét tiszteletben kell tartani, harmonizációra, koordinációra kell törekednünk, de ugyanakkor vegyük figyelembe azt, hogy egyes képviselők is ilyen értelemben szóltak. A, a szerződés 95-ös cikke kizárja azt, hogy bizonyos törvényi rendelkezéseket figyelmen kívül hagyjunk. A felelős biztos is utalt erre, nem szeretné megsérteni a szubszidiaritás elvét ennek a terület, ehhez a területhez óvatosan kell nyúlni, úgyhogy a belga elnökségnek a különböző tagállami érdekeket kell megfelelően irányítani, összehangolni. Ez egy nehéz feladat lesz. A nemzeti idegenforgalmi képzőintézmények féltékenyen figyelik egymás működését és ellenőrizni kellene azt, hogy a közös idegenforgalmi programok hogyan érintik az ő érdekeiket. Ez lehetséges persze, erre én önt, önönt buzdítom, ez egy fontos feladat, és egy döntő pillanathoz jutottunk, úgyhogy bátorítom önt. Köszönöm. Zidea. Celler úr. Köszönöm szépen, miniszter asszony, nagyon átfogó hozzászólást hallottunk ezen komplex témával kapcsolatban. Talán nincs is olyan terület, amely ilyen hatalmas fejlődést könyvelhetett el, mint az emberek utazási kedve és utazási lehetőségei. Ez nyilván összefügg az európai integrációval, a határok megszűnésével, de azzal is, hogy az embereknek van idejük, idejük utazni, és persze függően emellett mindenkinek a jövedelmi viszonyától, de azért összességében több pénzügyi lehetőségük is van olyan idegenforgalom alakult ki, amelyet turizmus iparágnak nevezünk ma. A GDP nagy részét, vagyis egy konkrét döntő jelentőségű részét az idegenforgalom adja. Tehát szerintem elegendő pénz áll rendelkezésre az idegenforgalom fejlesztésére, nem annyira erről kellene ezt beszélni, de inkább arról, hogy a strukturális politika is e, segíthet az idegenforgalmi infrastruktúra e, kihasználásában. Két dolog, amit nagyon fontosnak tartok. Egyrészt az e, turizmus jövőbeni fejlődése szempontjából. El kell mondanunk, hogy a Lisszaboni szerződésben is szerepel az idegenforgalom, és ez nem véletlen, hiszen nagyon jelentős iparágról van szó. Nos, az idegenforgalom, a turizmus, az emberek utazási kedve, kedvét arra is ki kellene használni, hogy az emberek megismerjék egymást a különböző országokban, vagy csak azért utaznak az emberek, hogy mm, bizonyos látnivalókat nézzenek meg, látogassanak meg, vagy más országban töltsék a szabadságukat. Azáltal, hogy a turizmus fontos gazdasági tényező, és nagyon sok régió teljesen turizmusra állt rá. Látjuk azt is, hogy ez veszélyes is lehet, mert gyakorlatilag monokultúra alakul ki. Egyrészt, ahogy már említettem, a turizmus nő, ipari ágazattá nőtte ki magát és ez nem csak azt mutatja, hogy nem megfelelően vizsgálták ezt a témát eddig. Hogy lehet ezt az egészet trendekkel alátámasztani? Egyszerűen gyakran a véletlenre hagyatkoznak az egyéni turizmus, az egyéni utazók száma, a városi turizmus egyre növekszik. Berlinben például 20%-ban növekedett ez az elmúlt években. Minden utcasarkon új szálloda szállodát építenek. Ezzel egy időben a klasszikus tömegturizmus, amely csak a strandot és a napot keresi, sok régióban drámai csökkenést könyvelhetett el, 20-30 ot akár. És ez nagyon nagy foglalkoztatási válsághoz vezetett egyes régiókban. Azért is, mert az idegenforgalmi célpontok megváltoztak. Nagyon fontos tehát az, hogy megpróbáljuk az egészet politikai keretbe helyezni, ahogy ezt ön is mondta. és ahogy ez az Európai Bizottság nyilatkozatában is szerepel. Az egész tehát egy európai feladat. Meg kell vizsgálni, hogy az idegenforgalom hogyan eh, fejlődött, és milyen trendek valósultak meg. Ezeket a trendeket eh, fel kell mutatni, ki kell, meg kell vizsgálni, ezekből tanulni kell. Az idegenforgalom, és ezért fontos ez a szakbizottság, a gazdasági bizottság mellett. Nos, tehát az idegenforgalomnak nagy, köz, sokban is köze van a mobilitáshoz és a közlekedéshez, mert közlekedés és mobilitás nélkül nem lehet utazni. Úgyhogy a két terület összefügg. Klasszikus interdisziplináris témáról van szó, amelyet szakbizottságokon túl, határain túlnyúlóan kellene vizsgálni az Európai Parlamentben. Meg kell vizsgálni tehát az utazási, egyéni utazási lehetőségeket, ez egy gazdasági ágazat is emellett, a közlekedési ágazatok, közlekedési módozatoknak a fejlődése is hatással van az idegenforgalomra. Tehát látjuk, hogy ez egy nagyon komplex téma. Köszönöm. Köszönöm szépen, Zeller úr. Tikau asszony, kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, miniszterasszony, hogy eljött ide hozzánk. Nagyon röviden szeretném megkérdezni öntől, hogy a belga elnökség tovább viszi -e a spanyol elnökség kezdeményezéseit a szociális turizmus területén. Az Európai Bizottság bizonyos iránymutatókat kellett volna, hogy kidolgozzon a szociális turizmus terén, és szeretném tudni, hogy a belga elnökség folytatja ezeket a kezdeményezéseket. Ugyanebben a kontextusban szeretném aláhúzni azt a tényt is, hogy, hogy nagyon kevés ö, mozgáskorlátozott ember utazik, nem csak egyik helyről a másikra, hanem egyáltalán nem utaznak Úgyhogy talán el kellene gondolkodnunk az ő jogaikról is általánosságban, és az idegenforgalmi szolgáltatások területén is. Van egy másik dolog, amely az, az idegenforgalmi csomagokról szóló irányelvvel kapcsolatos. A bizottság azt ígérte, hogy felülvizsgálja ezt az irányelvet. Volt egy vita a parlamentben, egy plenáris ülésen, amely vitát az IMCO szakbizottság kezdeményezett. Szeretném tudni, hogy mi is a, a célkitűzések, mi a perspektíva ezen a területen. Van-e valamilyen ütemtervük a belga elnökség alatt ezzel kapcsolatosan? Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Tikau asszony, most pedig visszaadom a szót a miniszter asszonynak, és én jó magam is szeretnék egy-két kérdést feltenni. Én azt hiszem, hogy nagyon érdekes mindaz, amit hallottunk, és amit Szeller úr mondott, az is mm, mm, nevezetesen, hogy az idegenforgalom valami transzverszális dolog, és interdisziplinális dolog éppen ezért a politikához is kapcsolódik. Ezt minden idegenforgalmi miniszter tudja. Az én kérdésem tehát egy olyan kérdéshez csatlakozik, amelyet Ayala Sanders asszony tett fel nevezetesen, hogy nincs politikai vektor vagy politikai eszköz az Európai Parlamenten belül, viszont van a bizottságon belül, tehát nincs specifikus politikai vektor. Ugye a különböző bizottságok foglalkoznak a témával, de nincs egy, egy kimondottan egységes vektor ezzel kapcsolatosan. Ugye, ha beszélünk az idegenforgalomról, akkor beszélünk a mezőgazdasági alapokról, a halászati alapokról, a regionális alapokról, és így tovább. Tehát ez olyan, mintha a régi játékokat osztogatnánk szét az árva otthonokban, mert nincs elég pénzünk mondjuk új játékot venni a záruházban. Tehát elgondolkodnak -e ezen, és elgondolkodtak -e ezzel a, erről a bizottsággal, hogy hogyan lehetne valamilyen új politikai, jogi, pénzügyi eszközöket meghatározni, amelyek lehetővé teszik a kulturális politika megvalósítását is. Aztán további néhány megjegyzés. Van-e egy belső piac, és van -e egy Európán kívüli piac is? Itt azt hiszem, hogy itt euró, az európai piac, a belső piac az, amely nagyon erőteljes, tehát a nem ugyanúgy fogunk tárgyalni a brazilokkal, a kínaiakkal, vagy az észak-amerikaiakkal, és itt a beszélhetünk-e, csak úgy, mint minden más tevékenység esetében, a piac nyitásáról, a kül, külső piac nyitásról. Aztán van egy másik megjegyzésem, a képzéssel kapcsolatos, ez végtelenül fontos, hogy legyen eh, képzési programunk, tehát eh, nagyon sok esetben az idegenforgalomban szinte amatőrök dolgoznak, tehát képezni kell az idegenforgalmi szolgáltatásokban dolgozókat. Aztán a környezetről is volt szó, ezzel kapcsolatosan kívánnak-e valamilyen javaslatot tenni? A környezet megváltoztathatja az idegenforgalmat. Például a klíma mm, változásra gondolok, a hegyi idegenforgalomra, a tengerparti turizmusra, az északi vagy a déli idegenforgalomra. Tehát látjuk azt, hogy a realitások is megváltoztak. Ezek voltak a kérdéseim. Önné a szó, miniszterasszony. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Talán hátulról kezdem. Talán ez egyszerűbb lesz, mert kitérhetek ennek köszönhetően a már említett dolgok tartalmára. Természetesen az a helyzet, hogy az idegenforgalom olyan politika, amely az Európai Parlamentben és máshol is sokak számára rendkívül fontos. Strukturális politika, e, fejlesztési politika alá tartozó dolog, és az Európai Unió számára is fontos. Ez világos. A Lisszaboni szerződésben is szerepel már az idegenforgalom, úgyhogy ezzel világosá vált a szerepe. És emellett ne felejtsük azonban el, hogy a szubszidiaritás pecsétjét nyomták az idegenforgalomra. Ez is világos, és többször is említettem már. Önkéntességről van itt szó, önkéntes ez a terület, önkéntesen lehet ebben részt venni. Nyilván a belga elnökség ambíciózus a javaslataiban, és szeretnénk a lehető legtöbbet elérni, de az, hogy mit érünk el végül is, ez egy másik kérdés. A vita teljesen világos, meg vagyunk győződve arról, hogy sikeres turizmus ágazatot akarunk az európai belső piacon, de kifelé is. Ehhez azonban hangsúlyokat kell megfogalmaznunk, amelyeket már említettem. És az októberi végkövetkeztetések során is felmerül majd ez más az, hogy ha a belső piacról beszélek, és más az, ha a külső piacról beszélek. És pontosan ezt a különbséget hangsúlyozza az Európai Bizottság is a nyilatkozatában. Hogyha Európának akarok láthatóságot biztosítani, akkor kifelé szeretném Európát láthatóvá tenni a külső piacon. Hogy tehetem ezt meg? nem úgy, hogy ár dömpinggel lépek a piacra, hát ez egy elég buta lehetőség lenne, sokkal inkább a minőségi, fenntartható idegenforgalmi kínálatot kell fejleszteni, ami vonzó és jobb, mint ami máshol van. Pontosan ez az, amit megtalálhatnak az Európai Uniós nyilatkozatban és a madridi mm, egyezményben is és pontosan ezt a célt követjük. Természetesen fontos szerepet játszanak ennek során más aspektusok is, ezeket nem említettem, mert erre nem volt idő, de ahogy Ayala Sanders asszony is mondta, vagy az elnök úr is mondta, hogy az képzés fontos szerepet játszik. Persze, ez igaz. Hogyha arról beszélek, hogy minőségi turizmust akarok kínálni, akkor megfelelően képzett személyzetre van szükség, de szociálisan felelős eh, iparnak kell, turizmusnak kell megvalósulnia, és a szociális területen is egy minimális képzésben részesíteni kell a munkavállalókat. Itt elképzelhetőnek tartjuk azt, hogy az idegenforgalmat integráljuk. Az idegenforgalmi továbbképzés eh, tehát itt fontos. Az elnök úr hozzá szólása, hogyha struktúrálásról beszélek, akkor szabályozásról is beszélek egy időben. Ez nyilván nagyon fontos kérdés. Természetesen most meg kell néznünk, hogy hol valósul meg az idegenforgalomnak ez a keresztmetszet jellege hogy mindenki tudja, hogy milyen szerepe van az idegenforgalomnak. Minden területen az idegenforgalom egy olyan terület, egy olyan tényező, amelyet figyelembe kell venni. Természetesen ezen túlmenően is döntéseket kell hozni, legyen szó fogyasztóvédelemről, amelyet beszélt, amiről beszéltünk, vagy a szervezett utazásokról. Mondhatjuk azt, ezen a területen hozhatunk szabályozást, a csoportos utazások területén. Az Európai bizottság és a belga elnökség is támogatja ezen a területen az előrelépést, de konkrét témát nem tudok mondani. Menjec kollégám, aki a témáért felel, Reding asszonynal együttműködik, és igyekeznek ebben a témában előrelépni fontos témák ezek, tehát jó példa ez, de más példákat is említhetnék. Strukturális előrelépést lehet elérni. Ezt a feladatot mindenképpen meg kell valósítani, el kell végezni. De el kell mondanunk azt is, hogy minőségi és fenntartható idegenforgalmi politikát akarunk, és minden részterület szerepet játszik ezen a területen. Azonban nem akarunk egységesítést. Az idegenforgalmi ágazatban nem akarunk egységesítést, ez nem felelne meg annak, amit kínálni tudunk. Önök beszéltek bizonyos régiókról, amelyek eh, sajnos már kiderült, hogy siker nélkül követték az idegenforgalom egyedül, egyedül és üdvözítő útját. A sokszínűség nagyon fontos, a sokszínűség a mi többletértékünk és ez a mi különös ismertetőjegyünk, ezt tudjuk hatékonyan eladni. És pontosan ez az, amit az idegenforgalom már megtanult és megértett. Nem kell megmagyaráznunk az idegenforgalomnak azt, hogy mit tudnak eladni és mit nem tudnak eladni. Ez kereskedelmi kérdés, ezt ők tudják jobban. Sokkal inkább az a kérdés, hogy melyek azok a minőségi kritériumok, amelyeket még szeretnénk megvalósítani, amelyekkel szeretnénk kiegészíteni az eddigieket. Furcsa az, hogy az európai társ, ö, idegenforgalmi fórumra Máltán kerül sor, mondta ö, konfitársam. Ez lehet, hogy furcsának tűnik, de nem ö, furcsa egyébként. Nem az első alkalom az, hogy nem az elnökség országába kerül sor a fórumra, és nem Brüsszelben lesz, mert tavaly Brüsszelben volt. Tavaly a cseh köztársaság a az idegenforgalmi fórumot Brüsszelben szervezte az Európai Bizottság részvételével. Mi úgy döntöttünk, hogy a jó együttműködés mm, okán, amelyet Máltával végzünk, Máltán szervezzük ezt a fórumot. Ezt nem tartjuk rossznak, ezt nem tartjuk elszalasztott esélynek, ez sokkal inkább azt mutatja, hogy Belgium, amely gyakran az együttműködésben csúcs teljesítményt nyújt, ezt itt is megmutathatja. Ezt többletértéknek tartom az belga elnökség során. A turizmus marketingről is beszéltek a kollégák. Itt felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet Európa láthatóságát erősíteni, hogy lehet Európát láthatóbbá tenni a külső piacon. Egységesen kell fellépni, egységesen kell Európát prezentálni, ezen a területen már sok kezdeményezés indult. De javíthatjuk is a marketingünket, a kínálatunkat. Meg kell néznünk, hogy mindezt hogyan tudjuk megvalósítani. Ez a legfontosabb és legnagyobb feladat, amely előttünk áll. Világos alapot kell teremtenünk. Elmondtam ezt már a bevezetőmben, hogy a világos alap a belga prioritás. Nagyon sokszínű vélemény létezik arról, hogy a holnap idegenforgalmi politikája mit takar, és a 195-ös cikk alapján működünk, ugye konszenzusnak kell, konszenzust kell teremteni, önkéntes az együttműködés, ambiciózus célokat fogalmazunk meg. Válaszolnunk kell arra a kérdésre is, hogy miért nem készítettük még eddig non-paperöket, vagy paperöket, vagy más nyilatkozatokat. Mi nap mint nap foglalkozunk azzal, hogy ezt a világos alapot megteremtsük. És ezt a világos alapot akarjuk majd a minisztereknek októberben benyújtani. És ezen az alapon folytatódik majd az együttműködés majd látni fogják, hogy a végkövetkeztetéseinkben mi fog szerepelni. A szociális turizmusról beszéltek a kollégák, csak annyit szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, hogy nagyon örülök annak, hogy az Európai Bizottság támogat, bizottságot támogatja az Európai Parlament, és mindenki egyetért azzal, hogy ezen a területen el, előre kell lépni. A Kalipszó program után, amelyet eh, már említettünk, ezek után a belga elnökség a szociális turizmus területén továbbra is aktív szeretne lenni. Ezért támogatjuk azt a kezdeményezést, amelyet a nyilatkozatban is olvashatnak. A Calypso program példája után négy célcsoportra határozunk meg egy új programot. Az idősek, a fiatalok, a fogyatékossággal élők és az alacsony jövedelmű családok. Ezek, a, ezek azok a családok, ezek azok a célcsoportok, amelyeket szeretnénk prioritásként meghatározni. Rátérhetünk akkor a legfontosabb témára, amelyel a parlament szeret foglalkozni, de a miniszterek mm, is, mégpedig a pénzügyi kérdésekre. Hát nagyon kedves és szép, jó gondolatokat vetettünk itt föl a vita során, hogy lehet ezeket megvalósítani, milyen pénzügyi lehetőségek vannak. Konkrétan a 2013 utáni perspektívákról szóló, vagy pénzügyi tervről szóló vita során merül fel ez a kérdés, ugyanis kérdés, hogy a turizmus külön fejezet lesz-e vagy nem. Önök mondták, hogy az Európai Bizottság nagyon óvatos volt a közleményében, ez így van, és nem ok nélkül. Az turizmusnak a különböző pénzügyi eszközökbe való integrációjára, integrációjáról beszéltünk. Mindennek során szem előtt kell tartani az aktuális politikai helyzetet is. Minden esetre a turizmus és hogyha a turizmus a tagállamok ugye megállapodtak a Lisszaboni szerződésben, és azt mondták, hogy az idegenforgalom a Lisszaboni szerződés témája lesz, a tagállamok tevékenységeivel kiegészít, tevékenységét kiegészítő jelleggel, akkor az a helyzet, hogy a pénzügyi eszközöket is lehetővé kell tenni a turizmus számára, hogy ez milyen formában valósul meg, ezt erről kell most vitázni. Minden más kontraproduktív lenne, és ellentmondana annak, eh, amiben megállapodtunk. A Lisszaboni szerződés eh, most már életbe lépett, és eh, ezt nem szabad szem elől téveszteni. Konszenzusra kell jutni a 27 tagállam között, hogy a a turizmus pénzügyi szinten is láthatóvá váljon. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, miniszterasszony. Köszönöm a beszámolóját, ezt az első eszmecserét egy olyan témával kapcsolatosan, amelyet még el kell mélyíteni, nagyon sok nehéz témáról is szó volt, de látjuk, hogy hol vannak a nehézségek, strukturálisak, pénzügyiek, de ez egy olyan terület, amelynek nagy perspektívái vannak, és úgy gondolom, hogy minden kollégám az, el fog gondolkodni az elkövetkezendő hónapokban erről a témáról, és esetleg praktikus javaslatokkal is él majd, sőt, majd a vakáció során is fogják tanulmányozni a gasztronómiát, a vendéglátást, a biciklizést, a napot, és így tovább. Köszönöm szépen, miniszterasszony!